Good morning. Jó reggelt kívánok! Kezdjük el az ülést. Spanyolul fogom folytatni, mondja az elnök. Először is a napirend elfogadása az első pontunk. Ha valakinek van ellenvetése, kérem jelezze. Nincs, ebben az esetben elfogadjuk a napirendet. A következő pont pedig a Törökországról szóló évi jelentés megvitatása. Szeretném jelezni szavazást. a globális stratégiáról van szó, tehát a globális stratégiát halasztjuk el a jövő hétre, rendben. Most pedig megadnám a szót Piri képviselőnek, az árnyékjelentéstevőkkel körülbelül 500, sőt pontosan 545 módosítóról egyeztettek, 37 kompromisszumos módosító készült, ezek taglalják többek között a migrációs együttműködést, a jogállamiság helyzetét, valamint az alapvető jogok helyzetét, valamint az aggasztó délkelet törökországi helyzetet, illetve Ciprus újraegyesítését. Most pedig 5 percben Piri képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Még mielőtt a 2015-es évi jelentés második megvitatására áttérnék, szeretném jelezni, szeretném együttérzésemet kifejezni a hétvégén bekövetkezett ankarai bomba merénylet áldozatainak hozzátartozóihoz. Azt hiszem, hogy mindannyiunk nevében elmondhatom, hogy osztjuk a terrorizmus fenyegetésével kapcsolatos aggodalmakat. Elnök úr jól összefoglalta már a jelentést, társjelentéstevő kollégáimmal az elmúlt két hetet azzal töltöttük, hogy ezt az 545 módosítót megvitattuk, 37 kompromisszumos indítványt dolgoztunk ki, és szeretném hálámat kifejezni a kollégáknak, mert végül sikerült egy közös nevezőt megtalálnunk, amelyet azt hiszem, hogy az összes képviselőcsoport támogatni tud a parlamentben. A jelentés fő következtetései amelyekről majd az AFET ma délután szavaz, és amelyek tükröződnek a 37 módos, kompromisszumos módosítóban, tartalmazzák többek között a következőket. Általános az aggodalom az a kapcsolatban, hogy a reform folyamat nem csak hogy lelassult Törökországban, hanem olyan fontos területeken, mint a szólásszabadság, illetve az igazságszolgáltatás függetlensége, még visszalépés is történt. Egyértelműen elítéljük azt a nyomást, amelyet a kormány a rá bírálókra gyakorol, újságírókra, ahogyan azt a közelmúltban tapasztaltuk, a Zaman újság, illetve a hírügynökség elleni lépésekre, és a megfélemlítéseket is elítéljük, amelyeknek az elnezéki politikusok szinte napi szinten áldozataivá válnak. Ezek a jelentés kiinduló pontjai. Ezt követően felhívjuk a figyelmet és felszólítjuk az országot arra, hogy vessen véget az erőszakos cselekményeknek délkelet Törökországban. Elítéljük a PKK által alkalmazott erőszakot. Ez a szervezet még mindig az EU terrorlistáján szerepel, de elítéljük ugyanígy azt a kiárási tilalmat is, amelyet a kormányzat léptetett életbe és a rendvédelmi szervek végrehajtanak. Ez ugyanis a kurd területeken élő emberek szempontjából a minisztérium szerint 350 ezer emberről van szó, lehetetlené teszi számukra, hogy elhagyják otthonaikat. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítson erre a helyzetre. És felszólítjuk az országot arra is, hogy fokozzuk a párbeszédet, mindezt a csatlakozási folyamat érdekében, és most áttérnék arra a témára, amelyet a héten a migráció kapcsán is meg fogunk vitatni. A török lakosság nagy áldozatot vállalt magára a migránsok befogadása során, ezt nagyon nagyra értékeljük. Megoldásokat kell találni a menekült válságra. Ugyanakkor a parlamenti képviselőcsoportok egyértelműen elkívánják választani ezt a kérdést a csatlakozási tárgyalásoktól, amelyek amelyek nem szabad, hogy alkutártyát képezzék. Erről nem tárgyalhatunk, amikor a migrációs problémáról van szó. És ennek kapcsán szeretném jelezni azt is, hogy nincs egy egydimenziós párbeszéd a török párbeszéddel arról, hogy naponta hányan érkeznek a görög szigetekre, meg kell vizsgálnunk a törökországi belpolitikai fejleményeket is. A vízumliberalizációs rendszer sztenderdjeit teljesíteni kell, és felszólítjuk a török kormányt arra is, hogy a Genfi egyezménnyel kapcsolatos földrajzi fenntartásokat vonják vissza, hogy iraki és afgán személyek is menedékjogért folyamodhassanak. Nagyra értékeljük azt a jelentős előrelépést, amelyet a ciprusi újraegyesítési folyamat során sikerült elérni. Megoldást kell találnunk erre az évtizedek óta tartó ciprusi problémára, amely rendkívül fontos az egész régió számára, belétve Európát is. Felszólítjuk Törökországot és a nemzetközi szereplőket, hogy támogassák ennek a folyamatnak a pozitív kimenetelét, és engedjék meg, hogy még egyszer köszönetet mondjak az AFET titkárságának, valamint a képviselőcsoportok asszisztenseinek, kollégáinak is, akik nagyon intenzíven dolgoztak annak érdekében, hogy ezt az eszmecserét ma megtarthassuk, és ma délután szavazhassunk az AFED-ben. Elnök úr, ennyi lett volna részemről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Piri asszony. Most pedig meghallgatjuk az árnyékjelentéstevőket három percben. Szomer asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Először is én is szeretnék szeretném a Törökországban bekövetkezett támadás um, áldozatainak uh, a hozzátartozóihoz uh, kifejezni kifejezni együttérzésünket, és uh, remélhetőleg ilyen események nem következnek be már a jövőben. Noha tudjuk, hogy nagyon bizonytalan időket élünk. Szeretnék az előadónak, Kati Pirinek is köszönetet mondani, és az árnyék jelentéstevőknek is, ezért a rendkívül jó együttműködésért óriási nyomás nehezedett ránk, nagyon kevés idő állt rendelkezésünkre, eredetileg csak egy árnyékjelentéstevő ülést terveztünk, de mivel a téma annyira összetett, és a módosító indítványok, majdnem 550 módosító indítvány érkezett, nyilván ebből kiderült, hogy nem elégséges egyetlen egy egyeztetés, háromszor találkoztunk az elmúlt hét során, és alapjában véve megállapodtunk abban, hogy az elmúlt évek során követett irányt fogjuk folytatni. Lehet, hogy ezáltal egyszerűbbé váltak a tárgyalások. Törökországban a helyzet igazából nem javult, előrelépést nem állapíthattunk meg az európai zálódás irányába sokkal inkább visszalépésekre került sor, ahogyan ezt a bizottság is megállapította a jelentésében. És szégyenletesnek, sőt cinikusnak tartom, hogy pont az elmúlt csúcs előtt államirányítás alá helyezték a zamant és egy másik sajtóorgánumot, amely szorosan kapcsolódik a Zamánhoz, ezt felháborítónak tartom. Ezáltal nyilván azt akarják jelezni nekünk, hogy az ország azt tesz, amit akar, Törökország olyan akar maradni, amilyen eddig volt, és az Európai Unió jobb, hogyha ezt lenyeli, elfogadja, főleg mivel Törökország most a migrációs válsággal összefüggésben ennyire fontossá vált számunkra. Ugyanakkor az összes jelentéstevő egyetért ezzel, Kati Piri is megemlítette, hogy nem szabad a tárgyalási folyamatot összekevernünk a menekült válsággal. A két dolgot nem szabad egy kalap alá vennünk. Vannak dolgok, amelyekről egész egyszerűen nem lehet tárgyalni, alkudozni. Szeretnénk jó együttműködésre törekedni Törökországgal, de nem hagyhatjuk, hogy nyomás alá helyezzenek bennünket. A parlament feladata ezt egyértelműen leszögezni. Tudjuk, hogy az kormány és az állam és kormány fők a menekült válság miatt nagy nyomásnak vannak kitéve, ugyanakkor az állásfoglalásunkkal nem vagyunk hajlandók ezt még fokozni. Kati Piri már felvázolta a helyzetet, vannak nagyon bonyolult pontok, mint mindig, például ott van ugye Ciprus kérdése, amely kulcsfontosságú, és valóban a ciprusi kérdés megoldása bizonyíthatja azt is, hogy mennyire szalonképes Európa számára Törökország. Úgy gondolom ugyanakkor, hogy nem szabad elébe mennünk egy megállapodásnak, az állásfoglalással sem. Igazából nem értem, hogy miért kell egy, egy Turkish Cypriot Constituent State fogalmát megemlítenünk ebben a jelentésben. A ciprusi kormányfő javaslata ez, ugyanakkor tudom, hogy a frakcióm nem lelkesedik ezért, így itt ugyanis erébe megyünk az eseményeknek, olyan eseményeknek, amelyek még nem következtek be. Összességében azonban szeretnék én is köszönetet mondani a titkárságnak. Tudom, hogy nagyon nagy volt a nyomás, nagyon kevés volt az idő, a most is. Az elnök úr állandóan jelzi, hogy fejezzem be. Úgyhogy köszönöm a figyelmüket, és remélhetőleg jó lesz az eredmény majd a szavazásnál is. Köszönöm szépen, Zomer képviselő. Nagyon sokan jelentkeztek, úgyhogy lezárom most a hozzászólók listáját, és mindenkit arra kérnék, hogy ha lehet, akkor szigorúan bánjanak az idővel. Lambsdorff képviselője szó. Köszönöm szépen. Én is azzal kezdeném a hozzászólásomat, hogy frakcióm nevében részétemet nyilvánítom az ankarai merénylet áldozatainak. Rövid időn belül ez már a harmadik merénylet. Törökországban az ott élő emberek számára is elviselhetetlen a helyzet. Egyre nagyobb a félelem Ankarában is, de az ország délkeleti részén a kurdok által lakott területeken is. Most engedjék meg, hogy a jelentéshez a következőt mondjam. Kati Pirinek mindenek előtt köszönetet mondok. A, nagyon jó volt az együttműködés, Maritja Sákéval is. Nagyon hasznos volt az ő szerepe is az egyeztetések során, és rövid idő alatt viszonylag messzire jutottunk. Három dolog fontos a frakcióm számára. A kilences kompromisszumban az szerepel, hogy újra kell értékelni a folyamatot. Szerintem fontos, hogy ezt még egyszer nyomatékosan kijelentsük. Az egész, ez a folyamat a legfontosabb eszköz, amelyel az EU és Törökország közötti kapcsolatokat megfelelő irányba lehet alakítani, hogy ez így lesz vagy sem, ez ez a kérdés. Második dolog, a 17. kompromisszum megfogalmazása, ahol erőszakos cselekményekről és illegális átvételéről az Amán újságnak van szó, Nos, ezt egyértelműen ki kell mondani, hogy ezt elítéljük. Sajtószabadság, szólás, véleményszabadság, offline, online környezetben, különösen a liberális frakció számára ezek a politikai munkánk vezérlő csillagai, és itt egy tagjelölt országról van szó, amely drámai módon gyorsan és nagy mértékben eltávolodik ettől a vezérlő csillagtól. Következő 31. kompromisszum, ezzel kapcsolatban azt hiszem mindegyik frakció ebben egyet tudott érteni. Arról volt szó, hogy hogyan is eh, kezeljük, illetve a eh, menekült válság kezelését ne keverjük össze a csatlakozási folyamattal. A menekült válság egy nagy politikai kihívás, amelyel természetesen foglalkozni kell. Én nem ellenzem az EU-Törökország partnerséget, de nem olyan áron, hogy az Európai Unió feladja azokat az értékeket, amelyek a csatlakozási folyamatot jellemzik, különösen, hogyha a kopenhágai kritériumokról beszélünk. Végül az utolsó dolog, többször is elmondtunk, ez nem előrehaladási jelentés, hanem sok szempontból egy visszalépési jelentés, ahogy Zomer asszony is erre utalt, és az EU <clears throat> Törökország sustalák az előtt néhány nappal ez a drasztikus fellépés a sajtóval szemben, ez ezért nagyon kritikusan kell kezelnünk, és konkrét konkrétan a vízum liberalizáció kérdések kapcsán szerintünk ott valóban előre kell lépni, hogy az emberek utazhassanak, hiszen sok a jó ő a Bonafide utazó, egy civil, török civil társaság képviselőként most is itt ülnek a teremben, és köszöntjük őket. Köszönöm szépen, Lambsdorff úr, most pedig Takis kollégája szó. Επειδή η επανάληψη Törökországgal a tárgyalások vonalát most ismét felveszi az EU. A török emberek számára ez természetesen bizonyos fontos érzelmeket vált ki, de mindenek előtt én is szeretnék, szeretném részvétemet nyilvánítani a Törökország nagykövetének és az áldozatoknak egész frakcióm nevében. Itt már merény egy sorozatról beszélhetünk, és természetesen a merényletek nagyon nyugtalanítók, nagyon rontják az emberek közérzetét és az egész helyzetet az országban. A nyugtalanító helyzet kapcsán azt kell mondani, hogy ez most már a határokig terjed, nagyon nagyok a problémák, nő a menekült áradat. Nem olyan régen egy delegációval ott jártunk, és most egy új delegáció is készül Törökországba, száz napja szinte megáll, megszállás alatt tartják a délkeleti területeket. 350 ezer embernek, kurdoknak kellett elhagyni a házaikat. Ez olyan helyzet, ami, ami arra kényszeríti az EU-t, hogy gyorsan nyomást gyakoroljon Törökországra, és azonnal cselekedjen el kell kezdeni a tárgyalásokat a kurd kérdés megoldása érdekében. Mert ha tovább tart ez a helyzet, akkor, hát én nem kívánom ezt nyilván, de sajnálatos módon akkor lesznek újabb merényletek, és egyre több menekült indul majd el Európa felé. A Szamánt ugye bezárták, kormány ellenőrzés alá helyezték. Azt szabad véleménynyilvánítást megtiltják Törökországban. Erről valóban beszélni kell az EU-nak, ezt a legmagasabb szinten kell kezelni. Tudósokat is üldözik. Több ezer tudós kutató írt alá egy dokumentumot, amelyben tárgyalásokat követelnek a kurd kérdés megoldása érdekében, és ezeket az embereket üldözik, sokuk már elvesztették a munkájukat is. Kati Pirinek pedig szeretnék gratulálni, mert ő valóban mindent megtett, nagyon őszintén ír, és nagyon sokat tett a kompromisszumok megszületéséért, hogy minél több gondolat tükröződjön a jelentésben. Nem ellenezzük, nem, e, nem, nincs semmi negatív érzésünk a török néppel szemben, semmilyen néppel szemben. Természetesen most már a e, török e, fővárosban azonban a félelmet gerjesztik, és ezt sugározzák ki az emberek felé, akik ezt a rezsimet végül is megválasztották. A ciprusi kérdésről minden helyes um, a jelentésben, amit erről um, olvashatunk, ezt teljesen eh, támogatjuk. A eh, településekkel eh, kapcsolatos módosítókról majd szavazunk és az EU elveihez ragaszkodni kell a tárgyalások során. Végezetül nagyon fontos számomra az, hogy lássuk, kiderüljön, ki eh, fog eh, nemmel szavazni, ki eh, szavaz nemmel arra, hogy átalakítsák Ciprust egy két részből álló országra. Ravana úr. Tack så mycket. Jag kommer att tala svenska, så ni får... Köszönöm szépen, svédül fogok beszélni, ezért kérek minden kollégát arra, hogy tegye fel a fejhallgatót. Én is mindenek előtt szeretnék részvétet nyilvánítani az ankarai merénylet áldozatai felé, és mindazokkal nagyon együttérzünk, akik hosszú évek óta sokan már eh, elvesztették az életüket, eh, amióta ez a háború eh, kitört Erdogan és a kurdok között, azóta nagyon sokan haltak meg. Ami most mindenképpen prioritás az az, hogy befejeződjenek ezek az erőszak cselekmények ugyanis ha ez nem történik meg, akkor ez veszélyeztetné egész Törökország helyzetét, fejlődését. A jelentésben az a legfontosabb, hogy az Európai Parlament felhívja eh, mind a két felet arra, hogy hagyjanak fel az erőszak cselekményekkel, és üljenek le tárgyalni a békéről. Mert hogyha nem lesz béke, Törökország és a kurdok között, akkor nem sikerül majd megoldani a többi problémát sem amelyel Törökország szembesül. A helyzet nagyon aggasztó, nem csak az ország délkeleti részén, hanem, ahogyan a jelentéstevő is elmondta, itt szó van a sajtószabadságról, emberi jogi kérdésekről, stb. Tehát itt ezeken a területeken nem előrelépés történt, hanem visszalépés. Egy olyan jelentést szeretnénk elfogadni majd egyszer, amikor majd az előre haladást üdvözöljük, de hát most nem ez a helyzet. Szeretnék arra is figyelmeztetni, hogy ne e, keverik össze a csatlakozási tárgyalásokat és a menekült válságot. A csatlakozási folyamat e, kapcsán nem mondhatunk le az alapértékeinkről, most, hogy Törökország például, ha lezárja a határát a menekültek előtt, ez azt jelenti, hogy megsérti az alapértékeket, a tárgyalások során pedig nekünk ki kell tartani az alapértékeink mellett. Nem lehet, hogy a tárgyalások során a saját önös érdekek kapjanak hirtelen prioritást, amikor a határok lezárásáról van például szó. Nem akarjuk elítélni a konfliktusban egyik felet sem. Mind a két félről nyilvánítunk véleményt, elítéljük mind a két fél erőszakos cselekményeit, és azt, hogy nem tisztelik az emberi jogokat. A legtöbb kompromisszumos indítványt támogatni fogjuk. Egyik másik kapcsán talán tartózkodunk majd a szavazástól, de alapvetően támogatjuk a kompromisszumokat, csak nem mindig százszázalékosan, és különösen az illegális migrációval kapcsolatos részeknél szavazhatunk majd itt-ott nemmel a szavazás során, mert egyelőre illegális migráció, ez a fogalom számunkra nem létezik, minden embernek joga van menekülni, és az egész világon bárhol menedéket kérni. Köszönöm szépen, Valero asszony. Most pedig meghallgatjuk a további képviselőket. Jelezném megint, hogy nagy késésben vagyunk, tehát mindenkinek egy perce van csak. Plenkovics úr. Köszönöm szépen. Mindenek előtt Piri asszonynak és az árnyék előadóknak szeretném megköszönni a kemény munkát, és együttérzésemet szeretném kifejezni a néhány nappal ezelőtti szörnyű merénylet áldozatainak, és korábbi merényletek kapcsán is. Törökország rendkívül fontos partnere az Európai Uniónak, nem csak a regionális stabilitás miatt, ben az egész térségben, a közel-keleten, egy olyan partner Törökország, amely partnerünk kell, hogy legyen a migrációs és menekült válság megoldásában is, és talán ez a, a, az egész kontextusban ez a legfontosabb meghatározó elem a jelentés kapcsán. Több EU intézmény Törökországhoz fűződő kapcsolata is rendkívül fontos. Törökország ugye csatlakozási tárgyalásokat folytat. 2005. október eleje óta ugyanaz a napon indultak el a tárgyalások, mint az én hazám esetében, tíz évvel ezelőtt. De az elmúlt hát években elég felemás volt a helyzet További erőfeszítésekre van szükség a reformfolyamat előrevitele érdekében, különösen a jogállamiság, a médiaszabadság, a szólásszabadság területén még Törökországnak sokat kell tenni. A kompromisszumok, amelyekben megegyeztünk, nagyon eh, fontos, erőteljes üzenetet fogalmaznak meg a török partner eh, számára, és szerintem egy eh, jó, szolid szöveg született. Paparakis úr. Elnök úr, az előttünk lévő jelentés valóban a valóságot tükrözi, a jelenlegi törökországi valóságot. Sajnos az a helyzet, hogy napról napra romlik a demokrácia minősége Törökországban, és mi nyilván nem ezt eh, akartuk a Ciprus kérdés megoldására is, megoldása érdekében is erőfeszítéseket kell tenni, de a jelentésben nincs szó, hogy bármilyen megoldást is találjanak majd a végén a felek az EU jog anyagát, az akit és az alapelveinket, ez a megoldás tiszteletben kell, hogy tartsa. Itt az elvi kérdésről van szó, Európának rengeteg problémája van a saját konstrukciójával, és ez azért van alapvetően, mert elhanyagoljuk azokat az értékeket, elveket, amelyekre Európa felépült, és ez egy nagyon nagy probléma, amire tekintettel kell lenni. Tanak úr, köszönöm az ECR nevében, én is szeretnék részvétet nyilvánítani a terroris cselekmény áldozataival kapcsolatban. Törökország a kormány, az emberi jogi kérdések kapcsán, a Zaman, a letartóztatott újságíró kapcsán nagyon súlyos helyzetben van, és az alkotmány bíróság függetlensége is problematikus. Két újságírót nemrég szabadon bocsátottak ugyan, de ott van a kurd kérdés, a PKK, a kurd területek bomb bombázása. Ezzel együtt Törökországgal megkötött alkó az egyetlen lehetőség a menekültek eh, áradatának visszaszorítása érdekében. Ugyanakkor eh, Törökországgal folynak csatlakozási tárgyások, szó van a vízum liberalizációról, és aztán ott van nyomás eh, gyakorolnak Ciprusra. Ciprus ne vétozza meg az esetleges megállapodást Törökországgal és az ankarai jegyzőkönyve jóvá hagyását. Ez Törökországnak el kell ismerni török Ciprus, mint önálló államot, és meg kell nyitni előtte a kikötőit. Végül lehet, hogy egy két zónából álló, két közösségből álló országban sikerül megegyezni Ciprus kapcsán. Egy nagyon nehéz jelentésről van szó, de az én hazámban az EU tagságról folyó referendum kampány kapcsán most a török kártyát azok játszák ki, akik el akarják hagyni az EU-t, és ezért problematikus ez az Egyesült Királyság számára is. Thank you very much, Chair. This debate and the vote today. Köszönöm szépen. Nagyon is időszerű ez a mai vita, hiszen az Európai Unió Törökország kapcsolata nagyon is prioritást élvez, és elég ellentmondásos. Azt kell, hogy mondjam, hogy elég szürreális a jelenlegi kép, hiszen azt látjuk, hogy mindent befagyasztottunk, a vízumkönnyítést, illetve a csatlakozást, és, és mindent ezzel kapcsolatban jelentés is készült. Aztán hirtelen ezek az akadályok elhárultak, és az elveket félre seperjük. Miért? És azért, azért a reményért, hogy Törökország megoldja majd azt a problémát, amit az EU vezetői nem tudnak. Nos, ezt nem szabad az állampolgárok háta mögött végigvinni, hiszen ez hazárdjáték, hazárdjáték, és bizony a hitelesség forog kockán. Nagyon sokan Európában és Törökországban is csalódottak amiatt, amit kirajzolódik a frakciónk, és remélem, hogy a bizottság is, illetve az emberi jog, az, emberi, az Európai Parlament is az emberi jogokra, a szólásszabadságra, az LGBT közösségre, a nők jogaira és a demokráciára összpontosítunk. Internetszabadság, sajtószabadság, ezek mind kulcsfontosságúak. Ez azt jelenti, hogy nagyon fontos, hogy ellenőrzés történjen, fékek és ellensúlyok legyenek, nem túlságosan késő az, hogy egyértelmű üzenetet adjunk, még mielőtt ezt az alkut tető alá hozzák, hiszen ennek a részletei még bizony homályosak. Köszönöm szépen, Krisztofor úr következik. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να επιστήσω στην προσοχή σα σε κάτι πολύ σημαντικό για την έκθεση. Αυτό που θα υπερασπιστώ τώρα είναι αρχέ και αξίε. Alapvetően az Európai Unió értékeiről, alapelveiről van szó, ezeket kell megvédenünk. Úgy gondolom, hogy Törökország EU csatlakozása mindenek előtt Törökország számára fontos. Ciprust megszállják, Ciprus egy részét, és Törökország közben csatlakozási tárgyalásokat akar folytatni, de Törökország megcsalt csalással élt az EU kapcsán, mert az ankarai jegyzőkönyvet nem alkalmazzák továbbra sem, és nem ismerik el az Európai Unió egyik tagállamát, tehát becsapták az Európai Uniót az, hogyha egy másik ország így járt volna el, vagy így járna el, és mégis megkapná a lehetőséget arra, hogy új csatlakozási fejezeteket kezdjenek el tárgyalni vele, nos, hát ez számunkra egy vörös vonal. Nem lehet új fejezeteket megnyitni a csatlakozási tárgyalások során, amíg Törökország nem teljesíti a kötelezettségeit. Azután itt van a telepesek kérdése. Itt tulajdonképpen háborús bűncselekményekről van szó, és a jelent jelentésből szerintem ki kell húzni azt a részt, ami a telepesekkel foglalkozik. Még egy nagyon fontos dolog, az Európai Unió értékeire kell alapoznunk mindent, ez az kiindulási pont. Köszönöm szépen, elnök úr. Én azzal szeretném kezdeni, hogy megállapítom a következőt. Az emberi szenvedés mindenhol egyforma, ezt is tapasztalhattuk az ankarai merénylet kapcsán. Láttuk ezt Ankarában, de megtörtént ez máshol is, Kurdisztánban, illetve Cipruson is. Most pedig itt van előttünk ez a jelentés. Emlékszem, hogy tavaly beszéltünk a Törökországról szóló jelentésről, megvitattuk, hogy mi az, ami rosszul alakult Törökországban. Minden egyes alkalommal megállapodunk különböző dolgokban, megegyezünk Törökországgal, akármiben, aztán Törökország fityet hány ezekre a megállapodásokra. Van egy ország, amelyet megemlítettünk korábban, tíz évvel ezelőtt ugye megkezdte egy adott ország a csatlakozási tárgyalásokat, aztán az EU tagja lett, Törökországgal ez nem következett be, hiszen Törökország nem tett eleget például a Ciprussal kapcsolatos ígéreteknek. És aztán ott van az UNCLOS, a jelentésben nem beszélünk erről, ugye nem beszélünk Ciprusról. Ott van a tízes jegyzőkönyviselnök úr, ami a közösségi vívmányokat tartalmaz a Ciprus vonatkozásában. Ciprus, ugye a Ciprusi köztársaság nincs más ország. Köszönöm szépen. Most pedig Szeukárusz asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, Köszönöm szépen. Ezzel a jelentéssel gyakorlatilag felszámoljuk a ciprusi köztársaságot, és mi is felelősek leszünk azért, mert létrejön egy iszlám állam az Európai Unióban, úgyhogy ezzel kapcsolatban mindenkit felelősség terhel majd. Ebben a jelentésben nem beszélünk egy népről, illetve az Európai Unió értékeiről sem, amely alapvető kell, hogy legyen a ciprusi kérdés megoldása szempontjából. És ezt a helyzetet nem tudjuk elfogadni, ezt már most jeleznem kell, ugyanis ez a megoldás sérti a ciprusi nép jogait. Szeretném még megegyezni, hogy a tízes jegyzőkönyv, amely, a Ciprus csatlakozott az Európai Unióhoz, a közösségi vívmányokat kiterjesztjük. Itt azonban most egy új állam alapításáról beszélünk, amelyre ezt ki kellene terjesztenünk. Ugyanakkor itt most az Európai Unió alapvető jogait sértjük, pont mi, az Európai Parlament. Nagyon sok mindent el tudnék mondani még a ciprusi kérdésről, de csak a következőre szeretnék szorítkozni. Szeretném megköszönni először is azt, hogy még egy kicsit több időt kaptam. Nos, ami a migráns kérdés megoldását illeti, a helyzet az, hogy Törökország nem támogatja a megoldást <laughs> Thank you very much. Uh, Sorry for... <laughs> yes. I would like to support the, the report. It is... Ott Mansur. Igen, köszönöm szépen. Támogatom ezt a jelentést. Kiegyensúlyozott jelentés, ez is nagyon jól mutatja a helyzet összetettségét. Tragikus események történtek, olyan események, amelyek aggodalomra adnak okot. Törökország problémái részben ö, saját problémák, részben kívülről jövő importált problémák. Ezt figyelembe kell venni. Törökország már nem az az ország, ami pár évvel ezelőtt volt, azonban továbbra is partnerünk, stratégiai partnerünk, és ez is marad majd a biztonsági és gazdasági, valamint stratégiai érdekeinket illetően. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy egyik szélsőségből a másikba libbenjünk át Törökország bírálása kapcsán, figyelembe kell vennünk azt, hogy még a mi vitáink is befolyásolhatják a törökországi helyzetet, és az autoritár politika, a szélsőséges politika ezt kiaknázhatja Törökországban. A németországi választások fényében Figyelembe kell venni azt, hogy a török bevándorló lakosság Németországban, illetve máshol Európában sohasem jelentett problémát. Azt hiszem, hogy ezt a jelenséget is szem előtt kell tartani. Köszönöm szépen, volt Mazur. Most pedig Episzedeios kolléga következik. Kétségünk sem lehet azzal kapcsolatban, hogy elítélünk minden erőszakos cselekményt, függetlenül attól, hogy ki követi el az ankarai terror cselekményeket is természetesen elítéljük, az áldozatok mindig ártatlanok, részvétünket szeretnénk kinyilvánítani az áldozatoknak. Az erőszak és azt jelzi, hogy gyengül a török állam, különösen amikor a saját polgáraival szemben alkalmaz erőszakot. És még valami, a szomszédokkal kapcsolatos agresszivitást is meg kell említeni. Görögországgal kapcsolatban majdnem Kázus Beliről beszélhetünk, Ciprus egy területét megszállás alá tartják, meg akarják változtatni a lakosság összetételét, egészen agresszíven lépnek fel ezzel az országgal szemben egyenrangú partnernek tekintik már Ciprus török megszállás alatti részét. És még egy dolog, hogyha valamit meg kell tennünk, valakinek gratulálnunk kell, akkor ez a görög nép, mert látjuk, hogy a memorandum ellenére is mindenkit befogadnak, a bevándorlókat, Törökország pedig kihasználja ezeket az embereket, és megpróbál még profitálni is a sorsukból. Köszönöm szépen. Most pedig Brock úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Szeretnék Kati Pirinek és az árnyék jelentéstevőknek köszönetet mondani ezért a jelentésért, ami véleményem szerint kiegyensúlyozott, és ezzel előre is léphetünk, de szeretnék néhány megjegyzést tenni Törökország vonatkozásában. Tudjuk, hogy az emberi jogokat sérték, a vallásszabadsága, szólásszabadság is sérülnek, bizonyos jogok jobban sérülnek, mint mások, és tudjuk, hogy ez a háború a kurdok ellen teljességgel szükségtelen, és ez egy erő demonstráció. Ezen okokból és másokból is nem látom megvalósíthatónak Törökország csatlakozását. Vannak, akik 2004-ben követelték, hogy az ország csatlakozzon, amikor jó magam és a frakcióm is már óvaintettünk, akkor is ettől. Most egy kicsit megváltozott a helyzet, és az igazság az, hogy ezt nagyon nehezen esik megérteni. Ugyanakkor be kell látnunk, hogy Törökország minden bírálat ellenére a régióban még mindig egy viszonylagos demokrácia és a jogállamiság relatív relatíve érvényesül más országokkal összevetve. A muzulmán szomszéd országok esetében a helyzet sokkal rosszabb. És azt is be kell látnunk, hogy jelenleg érdekes és fontos tárgyalásokat folytatunk Ciprussal kapcsolatban. Először is úgy tűnik, hogy most végre van egy egyértelmű esély arra, hogy valóra váljon Ciprus egyesítése úgyhogy mindkét fél viszonylag nyugodtan áll a helyzethez, amely továbbra is nehéz, de úgy gondolom, hogy mindezt támogatnunk kellene annak érdekében, hogy ezt valóra váltsuk. Egyébként eh, a görög ciprusi, a ciprusi görög elnök eh, kérését, hogy eh, az egyesítés esetén a török is hivatalos nyelv legyen, számomra egy érdekes javaslat. Hogyha ez hozzájárul ahhoz, hogy túllépjünk a megosztottságon, akkor a vita szempontjából mindenképpen érdekesnek tartom, főleg azt a tényt, hogy ez a ciprusi görögök elnökétől származott. Nem szabad, hogy a helyzet úgy maradjon, mint ahogy az elmúlt években elmerevedett. És ha megnézzük a térképet, akkor azt kell mondjam, hogy a migrációs válság megoldásában is Törökország döntő szerepet tölthet be. Ha azt akarjuk, hogy korlátozhassuk a migránsok számát Európában, és nem akarjuk, hogy az összes migráns Görögországban maradjon, akkor valóban ellenzem egyébként a balkáni útvonal lezárását, amúgy, ahogy az jelenleg megvalósul, akkor mindenképpen fontolóra bocsátanám a görög barátainknak, hogy mi történik majd. Ha nincs Törökországgal megállapodás, bezárjuk a török-európai határokat, igazából ezt nem tartanám egy bölcs megoldásnak. Éppen ezért minden bírálat ellenére amiket egyébként történelmi okokból meg tudok érteni. Kérem, hogy ezt vegyük figyelembe. Egyébként, hogyha azt mondjuk, hogy felgyorsítjuk a csatlakozást, nem, hiszen 72 egyöntetű döntésre van szüksége ehhez, aztán az Európai Parlamentnek is ratifikálnia kell ezt, illetve a nemzeti parlamenteknek, és van, ahol népszavazást is ki kell írnunk. Most még nem a fejezetek megnyitásánál vagy lezárásánál tartunk, tehát nem valószínű, hogy húsvét után Törökország csatlakozhatna, és ezt Törökország felé is egyértelművé kell tennünk. Ami pedig a vízummentességet illeti, és egyébként ott van ugye a, szab, a szólásszabadság, a vallásszabadság fejezeteinek megvitatása ezeket kell megnyitnunk és ellenőriznünk, hogy ezáltal is jelezzük, hogy Törökország még nem érett meg a tagságra ezen fejezetek kapcsán. Jó lenne, hogyha elmozdulna valami ezeken a területeken, és végül a vízummentesség, itt inkább vízumkönnyítésről van szó, ha vízummentességet akarunk, akkor úgy kell tárgyalnunk, mint az összes egyéb országgal, mint például Ukrajnával. És 72 kritériumnak kell teljesíteni, teljesülni, ezek közül 50 eddig még nem teljesült. Úgyhogy komolyan kell ezzel kapcsolatban dolgozni, és itt politikai engedmények nem tehetők hogyha most július a határidő, akkor ez azt jelenti, hogy csak akkor adható meg a vízumentesség, addigra a feltételek teljesülnek. Ezt le kellene szögeznünk, és úgy gondolom, hogy a jelentés a megfelelő irányba mutat, de azért szerettem volna személyes álláspontomat még kifejteni. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most lezárásképpen Piri asszonynak adom meg a szót. Mi? És mi lesz velem? Tisztelt elnök úr, nem is számítottam arra, hogy még szót kapok, hiszen azt hiszem, hogy a bizottság elnöke már némi összefoglalást adott. Tudom, hogy milyen véleménykülönbségek vonolnak a különböző frakciók között Törökország kapcsán, de azt hiszem, hogy abban megegyezhetünk, hogy amikor a mai helyzetet vizsgáljuk, akkor az elemzéseink során tulajdonképpen a frakciók egyetértenek bizonyos kérdések fölmerülnek, de azért ez nem kapcsolódik konkrétan a törökország jelentéshez. Tisztelt elnök úr, nagyon remélem, hogy ma délután gyorsan szavazhatunk a kompromisszumos módosítókról, illetve a jelentésről. A plenárisra áprilisban kerül majd sor. Köszönöm szépen, emlékeztetnék még arra, hogy négy órakor szavazunk erről a pontról. Lezárjuk most akkor ezt a napirendi pontot. A következő pontunk pedig az európai demokrácia eszköze. Silent, please. Vamos a comenzar. Csendet kérek. Kezdjük a következő napi rendi pontot. Nagyon örülök annak, hogy Gyerzi Pomjanovszkit köszönthetem, aki ismertetni fogja a Demokráciáért Európai Alapítvány éves jelentését ez az alapítvány 2013. júliusa óta teljes gőzzel működik, és nagyon aktív azóta is. Elnézést kérek, mondja az elnök, nagyon aktív volt ez az alapítvány az elmúlt három év során. Noha ez az eszköz um, egy közös kezdeményezés a tagállamok, illetve az Európai Unió intézményei részéről, ez um, egy belga jogalapján működő független szervezet, Eddig kb. 250 kezdeményezést finanszírozott, és 2015 óta földrezi súlypontja a szomszédság politikán is túl léptek. Pomjanovszki úr, önnek adom meg most a szót 10 percben, hogy ismertesse az éves jelentést. Thank you, Chair. Thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a meghívást, és nagyon-nagyon büszke vagyok, és örömmel számolok be a 2015-ös tevékenységeinkről. Igazából az alapítvány alapi irata kötelező is teszi számomra azt, hogy beszámoljak az AFET szakbizottságának, ezért külön örömömre szolgál, hogy itt lehetek. A jelentés elektronikus formában elküldtük mindenkinek, de van egy-két kinyomtatott dokumentum is, hogyha ezt, ez jobban tetszik önöknek. Tehát egy-két fő gondolatra szeretnék rámutatni, és aztán természetesen állok rendelkezésükre, hogyha kérdéseik lennének. Először is egy külön jelentést készült az EED részéről 2015-ben. A tevékenységeink meghaladták az alapvető funkcióinkat, és itt egy külön jelentés készült az orosz nyelvű független médiáról, a Hollandia kormánya kért föl bennünket erre, hogy vizsgáljuk meg az orosz propaganda ügyét a keleti partnerség keretében, illetve azon túl is, hiszen ennek nagyon nagy a hatása a régióban. Ezután a földrajzi szélesedésről, terjeszkedésről fogok szólni, tehát az ED hatáskörének kiterjesztéséről, ez egy 2014-es döntés, amelyet 2015-ben valósítottunk meg. És végül az EED alapvető hozzáadott értékét szeretném demonstrálni egy-két példa kapcsán. És elmondom azt is, hogy konkrét helyzetekben hogyan léptünk föl. Tehát kezdjük az elején. Az orosz nyelvű független médiával kapcsolatos jelentést egy hat hónapos időszakot ölel fel 2015-ben. Ezt a jelentést a kormánynak nyújtottuk be. Egy olyan jelentésről van szó, amely minden kormányt érint, aki, amely kormány érdeklődik a jelentés irány. A fő kérdés az volt, hogy hogyan lehet egyensúlyba hozni az állami Kreml által kontrollált médiát, az orosz nyelvű média térségében, hiszen ez a leginkább érintett közösség, ahol a Kreml által kontrollált propaganda a legsikeresebb. Nagyon sok kérdés merült föl, hogy hogyan lehet ezt a kérdést kezelni. Az egyik ilyen kérdés az volt, hogy esetleg létre kell -e hoznunk egy új európai nagy tévécsatornát, ez megoldást adna -e a problémára a jelentésünk egy más választ adott, más megoldást hozott. Megpróbáltunk rámutatni arra, hogy bár nagyon is összefoglal, összefogóan, koordináltan kell fellépnünk ebben a témában, nem szabad azonban elfelejtenünk azt, hogy nagyon sok független média e, működik már ebben a térségben, ezeket kell támogatni, illetve regionális együttműködésre biztatni. Tehát az új televíziós csatornára, csatornával kapcsolatos kérdésre az igen, illetve a nem kapcsán a válasz az az, hogy egyensúlyt kell kialakítani ebben a médiával kapcsolatos térségben. A jelentést sok helyen felhasználták a nyugati médiában, illetve a stratégiai kommunikációs cselekvési tervben is felhasználásra került a külügyi szolgálat alkalmazásában, valamint nagyon sok kormány utalt erre a jelentésre, és elmondta, hogy a javaslatokat figyelembe veszik, illetve megpróbálják megvalósítani azt a saját programozásukban, illetve a források kiosztásában. Ez már folyamatban van. Három fő ajánlás született. Egy független hírügynökség létrehozása, amely a jelenlegi csatornákat összefogná, és így egy úgynevezett kiválósági központot hoznánk létre, amely megvizsgálhatná az újságírók kapcsolatos tendenciákat, a képzést és így tovább ez a nem hírjellegű tartalmat is érinti. Ezzel kapcsolatban két külön ajánlás van. Van még egy tartalmi ajánlás, amely előkészítési szakaszban van. Tehát három fő ajánlás született már, amely jól mutatja, hogy nagyon sok kormány, például a lengyel, a brit, a lett, a litván, észt, román kormány valamint a holland kormány felkarolta az ajánlásainkat. Ahogy mondtam, itt a Demokráciáért Európai Alapítvány meghaladta a saját alapvető mandátumát, és amely csak a visszanemtérítendő támogatásokkal foglalkozott, és most egy konkrét, fontos kérdést próbált célkeresztbe venni, és gyakorlati tevékenységeket, gyakorlati megoldást javasolni. Természetesen A projektjeink egy harmadában a független médiát támogatjuk. Ez azt jelenti, hogy már a projektjeink egy harmada, ahogy mondtam, a független média csatornákat támogatja. Aztán a második gondolat, a mandátumunk földrajzi kiterjesztése. Erre vonatkozóan a decemberi ülésünkön, 2014. decemberi ülésünkön született határozat, és 2015-ben ez, ennek a megvalósítása elindult. Ez azt jelenti, hogy jelenleg a források miatt, illetve a rendelkezésre álló tehát nem csak az erőforrások, hanem a pénzforrások miatt is korlátozni kellett tevékenységeinket, hiszen itt nem volt lehetőség a finanszírozás növekedésére. A titkárság, illetve a végrehajtó bizottság nagy mértékben erre kellett, hogy összpontosítson. Az eredeti mandátumunk az európai szomszédsági térség. Szépen folyamatosan próbáltuk ezt kiterjeszteni, és azokra a területekre összpontosítottunk, amely területeket a finanszírozóink fontosnak tartják, vagy konkrét érdeklődést mutattak ezek iránt. Részben ez Oroszországot, illetve Közép-Ázsiát érinti, valamint az arab államokat, Bahrányt konkrétan. Ezen kívül más régiókat is fontolóra vettünk. 2015-ben nem születtek ezzel kapcsolatban nagyívű döntések. Ez azt jelenti, hogy viszonylag alacsony szintű a tevékenységünk, lépésről lépésre haladunk a mandátum kiterjesztésében. Más donorokkal együttműködünk, és megpróbálunk valóságszerű elvárásokat megfogalmazni, illetve eleget tenni azoknak, túllépve a tradicionális régiókat. Megpróbálunk, megpróbáljuk megszólítani az ezen térségen kívül eső partnereket, de ehhez további erőforrásokra és pénzforrásokra van szükség. Harmadsorban az alapvető tevékenységeinkről szólnék egy-két szót, illetve konkrétan egy-két projektet szeretnék bemutatni. 2015-ben nagyon sok támogatást nyújtott az EED, elismertek a vívmányaink, az Európai Parlament is elismerte az eredményeinket a júliusi plenáris ülés alkalmával. Nagyon fontos szerepet vállalunk a civil társadalom támogatásában, és ez az európai szomszédsági politikai felülvizsgálati tanulmányban is benne van. A Carnegie Europe és más think tankek is rámutatnak arra, hogy eredményes a munkánk, és a, támogatjuk tevékenységünkkel a demokráciát. Úgy érezzük, hogy a mandátumunk kiegészíti az Európai Unió, illetve más donorok programját. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nagyon fontos támogatást nyújtunk olyan esetekben, amely, ahol sürgős fellépésre van szükség. Gondolok itt például az örmény társadalom támogatására, a 2015-ös alkotmány megváltoztatására vonatkozó népszavazás kapcsán. Itt nagyon sok donort nem tudott gyorsan reagálni a felmerülő helyzetre. Hozzáadott értéket nagyon jól mutatja az, hogy politikailag érzékeny projekteket is támogatni tudunk, olyanokat, ahol a kétoldalú kapcsolatok nem megfelelően működnek. Gondolok itt például a politikai aktivisták és vezetők támogatására, új politikai programok létrehozására Ukrajnában, illetve Moldovában, így a szavazóknak egy új demokratikus alternatívát ajánlunk a jövőre nézve. Büszkék vagyunk azért is, hogy új demokratikus csoportokat támogatunk, néha kockázatot vállalva, nagyon sokszor ezek más támogatást nem kapnának. Például Ukrajnában van egy olyan szervezet, amely a korrupció ellen harcol, a Maiden névre hallgat. Itt autótulajdonosok adtak támogatást ennek a szervezetnek, külső támogatást, aztán egy olyan aktivista csoport jött létre, amely a rendőri korrupcióra hívta fel a figyelmet azáltal, hogy cirkáltak a városban. Támogatást kaptak a szervezetünktől, és azt látjuk, hogy nagyon sok nagyon érdekes történetre hívták fel a figyelmet, a korrupciót lefilmezték, fölhívták a figyelmet a, a korrupt köztisztviselők tevékenységeire, vállalkozók tevékenységeire, a drónok és más modern technológia használatára, amelyet föltettek a YouTube-ra, és aztán vizsgálat alakult ki ezekből a felhívásokból. Ami az új tevékenységeket illeti, a szervezetünk például Moldovában két weboldalt is támogatott, amely a korrupt politikai elitre hívta fel a figyelmet nagy sikerrel. És végül ez a rugalmas megközelítés lehetővé teszi azt, hogy a legnehezebb körülmények között működő partnereket támogassuk, például a konfliktusos zónákra gondolok, például Szíriára, a civil társadalom támogatására, illetve az új helyi önkormányzati struktúra felépítésére vonatkozó erőfeszítésekre gondolok, valamint a bíróságok létrehozására ellenzéki területeken, akár a Törökországhoz közeleső területeken. Egyiptomban, Azerbajdzsánban a civil társadalom tere nagymértékben zsugorodott, ezeken a területeken is alapvető támogatást nyújtottunk a demokratikus csoportoknak, segítettük őket a tevékenységük folytatásában, a kihívásokkal szembefordulva. Ez azt jelenti, hogy szervezetünk képes reagálni a kérésekre, a követelésekre, és egy univerzális szolidaritási igénynek tesz eleget. A szervezetünk rugalmas eljárásrendje lehetővé teszi azt, hogy az aktivisták igényeinek eleget tegyünk, és ide tartozik az identitásuk, az aktivisták identitásának megvédése is. Ami pedig a statisztikát illeti. 2015-ben a szervezetünk 114 új kezdeményezést támogatott, 19 ebből sürgősségi alapú volt, és itt a végrehajtó bizottság, az igazgató bizottság egy pár nap alatt döntést hozott. 842 támogatási kérelmet kaptunk, és ennek kapcsán adtunk támogatást. Kb. 10-12 százalékra rugott az a támogatás. 112 nyomon követő monitoring látogatást tettünk, és mindezt 16 alapmunkatárs segítségével végeztük 14 különböző országban. Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a hatékony vezetői struktúra nélkül ezt nem tudnánk, ezt a tevékenységet nem tudnánk folytatni. A igazgatói tanácsunk hozza a finanszírozással kapcsolatos döntést, és nagyon hálásak vagyunk az európai parlamenti képviselők részvételének. Kilencen egyébként volt képviselők, akik az igazgató tanácsban vannak. Nagyon köszönöm tehát az együttműködést, a támogatást, és állok rendelkezésre, hogy kérdéseik lennének. Köszönöm szépen, Pomjanovszki úr. Először is megadom a szót a jelenlevő képviselőknek, akik az Európai Parlamentet képviselik az Demokráciáért Európai Alapítvány központjában. Brock úr is itt van, nem tudom, hogy szeretne hozzászólni. Andrési az első képviselő, akinek megadom a szót. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen az információt, amelyet eh, kaptunk Pomjanowski ügyvezető igazgatótól. Ez ugyanis nagyon jól szemlélteti azt, eh, amit eh, magában a jelentésben is olvashattunk. Ezt egyébként már megvitattuk, és a plenárison el is fogadtuk. Ez a jelentés felsorolja az alapítvány különböző eszközeit, kezdeményezéseit, és természetesen a pénzügyi kérdésekről is részletes információkat tartalmaz, tehát köszönjük az ügyvezető igazgatónak a kiegészítő információt. Ez egyébként teljes mértékben megfelel és egyezik ezen jelentés tartalmával is. ...273 különböző kezdeményezést támogattak. Tehát eh, hallhattuk, hogy a szomszédság politikához tartozó országok, eh, Oroszország, Fehér Oroszország eh, és ennél sokkal távolabbi országok, mint Egyiptom és a kedvezményezettek közé tartoznak. Láthatjuk tehát, hogy van egyfajta egyensúly a közvetlen szomszédságban található országok, valamint a távolabb eső országok között. Van további 16 kezdeményezés is, amelyet támogattak, ebből hat a szomszédos országokban bontakozott ki, tehát valóban a földrajzi bővítés, a földrajzi kiterlesztés tényként kezelhető. Az alapítvány egyébként egyértelmű, hogy egyre nehezebb körülmények között működik. A különböző fellépéseket ugyanis gyakran a konfliktusos térségekben hajtják végre, ami nem könnyíti az alapítvány munkáját. Ugyanakkor azt kell mondjam, hogy nagyon nagyra értékelem a leleményességet, és úgy tűnik, hogy az alapítvány mindig kész arra, hogy megtalálja a működés új formáit. Ezért még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy Hollandia milyen komoly szerepet vállalt. Az ügyvezető igazgató úr is elmondta ezt, említette, hogy Hollandia rendkívüli módon hozzájárult a tömegpropaganda elleni fellépéshez, amelyet Oroszország részéről tapasztalhattunk. Ami a pénzügyi kérdéseket, illetve a pénzügyi forrásokat illeti, Vannak ugye közösségi források, de van egyfajta űr is a különböző finanszírozási eszközök között. És szeretnék még valamit megemlíteni. A holland projekt, ugye az ügyvezető igazgató úr is említette ezt, az eddig szerzett tapasztalatokat akár ki lehetne terjeszteni, és máshol is meg lehetne ismételni nem feltétlenül közösségi forrásokból való finanszírozás által, hanem talán be lehetne vonni külső forrásokat is. Tehát ki lehetne bővíteni, meg lehetne ismételni ezeket a kezdeményezéseket? Most a pénzügyi kérdésekről beszélek ugyan, de azt is hangsúlyozni szerettem volna, hogy Norvégia csatlakozott a donorországok csoportjához, Kanada is köztük van. Kanada szintén támogatja most már az alapítványt egy Ukrajna, Ukrajnával kapcsolatos projektben részt vesz, és felmerül a hosszú távú finanszírozás kérdése. Hogyan lehet ezt a pénzügyi stabilitást biztosítani? Lehetséges volna talán egy nemzetközi megállapodást megkötni? Így talán mérleget vonhatnánk a különböző országok kötelezettségvállalásaiból, hogyan támogatják a különböző országok ezt az alapot. Természetesen a személyzeti kérdéseket is figyelembe kell vennünk. A tagállamok azok, akik delegálják a szakértőket, ez természetesen fontos és hasznos is egyben. A tagállamok bizonyos értelemben az alap különböző tevékenységeiben szakosodnak, tehát így egyfajta forrásként is működhetnek, például így szakértőket jobban tudnak delegálni. Nem tudom tehát, hogy ezeket a lehetőségeket ki lehet-e használni, és hogy a személyzeti kérdéseket hogyan lehet jobban alakítani. Még egyszer köszönöm az ügyvezető igazgatónak a munkát. Most pedig Pánceri úr kap szót. Grazie, sarò breve. Köszönöm szépen, rövid leszek. Én is szeretnék csatlakozni a köszönő szavakhoz. Dr. Pomjanovszki munkáját én is köszönöm. Nagyon hűen ismertette velünk az elmúlt időszakban elvégzett munka fő elemeit. És ezzel megfelelt az elvárásainknak, hiszen az említett költségvetéssel kapcsolatban bizonyos követelményeknek meg kell felelni. A szomszédsági politikáról szeretnék néhány szót szólni. Itt megpróbáltunk egyensúlyt teremteni a között, hogy egyrészt a keleti, másrészt a déli szomszédainkat is támogatni akarjuk. Az elvégzett munkával kapcsolatban összességében pozitív az értékelés. Nyilván vannak forrásbeli korlátok, és ennek kapcsán egy dologra szeretnék kitérni, de talán ezt a kérdést még majd egyszer részletesebben is meg kell vitatni a megteremtett egyensúlyon túlmenően azon is el kellene gondolkoznunk, hogy hol kell meghatározni a prioritásokat a mai napi, vagy a korunk korszakunk eseményei kapcsán. Egyrészt itt van ugye az ukrán kérdés, másrészt nyilvánvaló prioritást kell, hogy adjunk a dél-európai országoknak és eh, az észak-afrikai országok közül Tunéziát említeném meg, ott nyilvánvaló érdemes támogatni, és kell is támogatni a demokratizálódás folyamatát, ott beruházásokra van szükség. Van még egy objektív probléma, amiről már szintén szó volt. Tegnap eh, telefonbeszélgetést folytattam a külügyminisztériumommal, a demokráciáért alap kapcsán bizonyos funkciókat Olaszország esetleg bizonyos feladatokat átvállalna, átvenne, és ezeknek a végrehajtásáról volt szó. Tehát összességében nagyon pozitívan értékelem a beszámolót, és dr. Povjanovszki úr munkáját kiemelten szeretném dicsérni. Köszönöm szépen, Lambsdorff úr! Köszönöm. Én is rövid leszek. Köszönöm Jerzy Kaminovszkinak a beszámolót, a jelentést. A bemutatott éves jelentés, az írásos változat van itt előttem, nagyon jól sikerült. Két dolgot szeretnék kiemelni, ez egyfajta politikai méltatás. Az egyik az, hogy két év alatt sikerült ezt a sok eredményt elérni. Egy stratégiailag helyes döntés született, tehát a személyi kontinuitást sikerült megőrizni. A második ciklusban ugyanaz az igazgatóság, az executive committee, mint az első ciklusban, és ezért úgy gondolom, hogy megkapjuk a végső beszámolót, abból levonhatjuk azt a következtetést, hogy mi az, ami az első ciklusban sikerült, illetve ami nem sikerült. A második megjegyzés, Polinuszki úr is beszélt erről, a földrajzi eh, mandátum kibővítéséről eh, van szó. Ezt az első Board of Governance eh, törölte, ami nem volt egy szokatlan intézkedés, de ez azt jelentette, hogy most a munkatársaknak még többet kell dolgozni, és tagállamoktól is több forrásra lenne szükség, hogy ezt a munkát jól el lehessen végezni, és ezt a felhívást intézzük is a tagállamokhoz, hiszen szükség a munkatársakra, akik segítik ezt a munkát, végzik a munkát. A tagállamok először secondments de ben gondolkoztak, kirendeltek munkatársakat, de végül is ez nem volt nagyon sikeres ami a munka értékelését illeti, visszagondolunk néhány évvel ezelőtti helyzetre, nagyon sok élénk vita zajlott, és néhány nagyon kevés kivétellel azért az összes frakció támogatja az endowmentet, és valóban úgy értékeljük, hogy ez egy nagyon fontos hozzájárulás Európában a demokráciáért tett erőfeszítésekhez. Köszönöm szépen, Oszavicsis képviselő. Köszönöm, elnök úr. Mindenekelőtt szeretnék őszintén gratulálni Jerzy Pomerovszkinak és munkatársainak a jelentés elkészítéséhez. Általánosságban 2015 óta zajlik ez a tevékenység, amiről szól a jelentés. A nyűlői vizsga ennek az alapnak szélesebb értelemben vett szomszédsági politika az Európai Unióval határos, vagy az Európai Unió közelében lévő területekkel, országokkal. Itt nem csak pozitív tendenciák figyelhetők meg. Vannak ezek országok között megbukott országok, olyanok, ahol folyamatosan visszaszorul a demokrácia, romlik a gazdaság állapota. Ilyen országok is vannak bőven az Európai Unió szomszédságában. És hogyha ezt így leszögezzük, az EDD valóban egyedülálló politikai profillal rendelkezik nagyon eh, hatékony, proaktívan tevékenykedik, eh, és eh, ez az endowment segít abban is, hogy egyfajta valódi plusz jelentsen a szomszéd, szomszédságunkkal kapcsolatban. Az EDD például az orosz nyelvű médiával kapcsolatban készített egy megvalósíthatósági tanulmányt, amit helyesen említett meg az EDD vezetője. A valóságban ez tulajdonképpen egy nagy előrelépést jelentett ahhoz képest, hogy korábban értelmeztük az orosz propaganda és félretájékoztatási tevékenységet. És most látjuk, az eredményt. Szerintem a megvalósíthatósági tanulmány világos eredménye az volt, hogy a külpolitika, illetve az, hogy az IS-re és a SZETCOM-ra koncentrál a bizottság, Nos, ehhez képest most kiderült, hogy milyen fenyegetettségeket jelent az információval kapcsolatos háború, félreinformálás. Az EDD egy nagyon fontos eszköz ahhoz, hogy az EU szomszédsági politikát megvalósítsuk. jövőre nézve is nagyra értékeljük a munkájukat. Persze folyik a verseny a forrásokért, a figyelemért, a támogatásért, de úgy gondolom, hogy ez a 114 kezdeményezés, amelyet 2015-ben finanszíroztak, segít majd megerősíteni az EU e, profilját, e, megjelenését, arculatát, azon a célunk megvalósítása kapcsán. Szeretnék még valamit megemlíteni, ez pedig az partnerekkel való együttműködés a szomszédos országokban. Ez nagyon fontos hogy ráérezünk arra, mire van szükségük, és milyen a, ott a helyzet ezekben az országokban. Ezeknek a kapcsolatoknak, együttműködésnek hogyan látja a jövőjét, hol kellene esetleg ebbe többet investálnunk. És mennyire fenntarthatóak a, azok a projektek, a programok, amelyeket az EDD támogatott 2014-ben és 2015-ben. mi lesz ezeknek a jövője? Az EDD forrásaiból valami pluszt eh, hoztak létre, vagy stabilizálták a helyzetüket, a támogatottak? Tehát még egyszer gratulálok az egész tímnek és legjobbakat kívánom a jövőre nézve. Eh, Köszönöm szépen. Még mielőtt megadnám a szót eh, Pomjanovski úrnak, én is szeretnék a GUE nevében hozzászólni. Számunkra ezen eszközök, nekünk ezek nem tetszenek, ezt mindig is elmondtuk egyébként, sőt az az igazság, hogy ezek a NED-nek, az amerikai demokrácia eszközének egy olcsó másolatát jelentik ideológiai célból, ideológiai eh, célra felhasználunk bizonyos eh, eszközöket, eh, gyakorlatilag csak azért, hogy megsértsük az egy adott ország szuverenitását, és az ENSZ kartáját is, már ami a más országok belügyeibe való beavatkozást illeti újságíróként. A helyzet aggaszt, főleg amikor az orosz propagandagépezetről beszélnek, hiszen felmerül bennem a kérdés, hogy más propagandáról nem beszélhetünk. Ott van például a CNN, vagy más nagy adók, amelyek szintén propagandát folytatnak. Tehát, hogy mi döntsük el, hogy mi minősül propagandának és mi újságírásnak, ez problémás számomra, és szerintem másképpen kellene ellensúlyoznunk. Mire gondolok? arra, hogy biztosítanunk kellene a sajtó orgánumok pluralizmusát, független attól, hogy vannak olyan sajtóorgánumok, mint a Russia Today vagy a Sputnik, de lehet beszélni akár a CNN-ről vagy a Foxról is. Tehát ez az az aggály, amelyet ezen eszközökkel kapcsolatban szerettem volna megjegyezni e, frakcióm részéről, most pedig Pomjanovszki úrnak adom meg a szót. Thank you very much for all comments and, uh... Köszönöm szépen az összes megjegyzést, kérdést. Megpróbálok lehetőleg röviden válaszolni, de ugyanakkor eh, remélem, hogy minden eh, észrevételre kielégítően tudok reagálni. Gsip úrnak először, aki egy eh, tágabb képbe helyezte a jelentést, illetve egy kitágabb kitekintést is felvetett a jelentés kapcsán a megbízásunk, a mandátumunk első két éve éve közül 2015 volt az első év, amikor már egyfajta kontinuitást tudtunk felmutatni. Nagy figyelmet szentelünk az általános szabályoknak, politikai iránymutatásnak, azaz azonos figyelmet szentelünk a déli, illetve a keleti E, szomszédsági, na, szomszédsági politikának, szomszédoknak. Ez egy nagyon szigorú irányelv és iránymutatás, amikor a mandátum alapján meghatározzuk a prioritásokat. Ön konkrétan rákérdezett, arra, hogy egy nemzetközi megállapodás esetleg új jogi kereteket teremthet-e az endowment számára. A stabil finanszírozás kérdését megvitattuk az EDD létrehozásakor. Ezt az irányító testületek megvitatták, de nem sikerült konszenzusra jutni. Ez egy nagyon hosszú folyamat, és egy politikailag érzékeny folyamat. Mert úgy tűnik, hogy hosszú távon lehet nagyon érdekes megoldás, de jelenleg ez még, ezt még nem sikerült megtalálni és végül hosszú távon nyilván lehet egyfajta hosszú távú fenntarthatóságot biztosítani. Az RDD programjainak a támogatása ma a tagállamok konkrét közvetlen támogatásától függ, és az EU ad erre működési garanciát. Lambsdorff úr, erre a secondmentre egyszer került sor, Dánia biztosított egy tanácsadót a címünk rendelkezésére. Tehát ilyen kirendelése egyszer volt. Ami az orosz propaganda kérdését illeti, vagy hogy hiányzik az egyensúly az orosz nyelvű médiában, hát igen, én úgy gondolom, hogy ez a, ezt a módszert, ezt a megközelítést lehet alkalmazni, akár a Daesh-sel, az iszlám állammal kapcsolatban is, de azért itt két eltérő jelenségről van szó. A Kreml által kontrollált propaganda azért az más, az egy államilag irányított befolyásolás. A második esetben pedig hát inkább egyfajta szekta típusú propagandáról van szó, amely a modern médiumokat felhasználja arra, hogy toborozzon követőket. Tehát módszertan vannak hasonlóságok, de azért nem tekintjük úgy, hogy itt hasonló jelenségekről van szó, megfelelően kell, különbséget kell tenni a kettő között, különösen amikor a reagáláson gondolkozunk. De mindenképpen az, hogy ezt átfogóan értékeljük, azt támogatjuk. Páncer köszönöm a pozitív értékelését és az jó hír, hogy az olasz kormány gondolkozik azon, hogy esetleg támogatást, finanszírozást biztosít, ezt nagyra értékeljük. Ön megkérdezte, hogy mik a legfontosabb prioritások, különösen a déli térségben, mit, milyen programokban gondolkozunk. Hát 2015-ről beszélünk alapvetően, de hát azért ebből lehet következtetéseket levonni az idei évre is. Törökországban, Libanonban és Jordániában javítani akarjuk a menekültek ellátását. Sokkal többet, sokkal jobbat tehetünk, és ott nagyon fontos lehetőségeket halasztottunk el. Elsősorban a humanitárius segélyezést támogatjuk, ez nyilvánvaló, erre van leginkább szükség de sokszor megfeledkezünk arról, hogy megnyerjük ezeknek az embereknek a szívét is. Velük nem beszélünk eleget, és minél inkább így van ez, annál inkább frusztrálódnak, különböző táborokban élnek, ahol még az alapszükségleteiket is nagyon nehéz fedezni. És hogyha elszalasztjuk azt a lehetőséget, hogy megismertessük ezekkel a menekültekkel a mi világunkat, akkor egy olyan frusztráció, frusztráció magjait vetjük el, ami hosszú évekig velünk marad. Tehát itt szükség van a civilek aktivitására, oktatást biztosítani kell ezen milliók számára, akik lehet, hogy egy napon visszatérnek majd Szíriába, és ők lesznek a felelősei annak, hogy felépítsék az új Szíriát. Szerintem itt sokkal többet, jobbat, többet kellene tennünk de ezt nem mondom azt, hogy semmi nem történik, csak azt mondom, hogy még eh, sokkal több eh, programra, pénzre lenne szükség eh, ezen konkrét célok megvalósításához. És ugyanígy Líbia is egy ilyen elhagyott terület, ahol nincs oktatás, nem épül az állam, a civil társadalom, és itt is bizonyos természetes mechanizmusok tagokkal kellene megoldani a konfliktust. Osztravicsis eh, képviselő úr, eh, ugye elmondta, hogy egyre nehezebb körülmények között dolgozunk, valóban ez így van. A civil társadalom visszaszorulóban van, ez tény. A eh, külföldi segélyeket Moszkva nagy gyanakvással figyeli, hasonló helyzet Azerbajdzsánban, Egyiptomban, és néhány más országban is a civil társadalom nem jelent fenyegetést semmelyik kormány számára sem, és ezért mi továbbra is támogatni akarjuk a civil társadalmat mindenhol, ahol, eh, ahol vannak civilek megkérdezték azt, hogy mi exportálunk-e valamit. Nos, a e, mi alapunk e, szigorúan abban indul ki, hogy azoknak segítünk, akik ezt kérik. És sok e, kormány esetében, ugye mi nem a demokrácia modellt akarjuk exportálni, csak azokat segítjük, akik hasonló értékekben hisznek, és akik a saját társadalmunkban akarják erősíteni ezeket az értékeket a legellenségesebb környezetekben dolgozó embereket, hogyha megkérdezzük, hogy folytatnák-e a tevékenységüket a mi támogatásunk nélkül is, ők mindig azt mondják, hogy igen, de ha tőlünk kapnak támogatást, akkor ez morálisan egyszerűen jobban érzik magukat, mert nekünk felelősségünk, hogy kezet nyújtsunk, és segítsük azokat, akik ezt, erre, ezt kérik, és erre rászorulnak. 80-as években a kommunizmus idején fiatal lengyelként én is folytattam volna a harcot, akkor is, ha nem kapunk szerox gépeket, de Dániából például, hogy nyomtassuk a szamizat irodalmat rajta, de azért jó volt ez a támogatás. Hát valaki, aki nekem küld Dániából egy szerox gépet, az semmit nem exportált, maximum a Xerox gépet exportált, tehát nem volt ehhez hozzá kapcsolva egy demokrácia modell és ezért kell erről így gondolkoznunk. Ami az orosz nyelvű propagandát illeti, mi a jelentésben nem azt javasoljuk, hogy küzdjünk a propaganda ellen, sőt, csak azt mondjuk, hogy van ilyen orosz nyelvű médiának egy területe, amelyre nem figyeltünk oda, amit elhanyagoltunk, és van egy jól irányított központ, ami kézben tartja, ellenőrzi az összes médiumot, amelyek a médiának ebben a, ezen a területén tevékenykednek. Itt is fontos lenne, hogy megteremtsük a médiumok pluralitását. Tehát nem azt mondjuk, hogy ellenpropagandával küzdjünk a propagandával szemben, hanem azt mondjuk, hogy segítsünk beengedni minél több független hangot ebbe a média tér, térbe Fontos megérteni, hogy az endowment eh, koncepciónak a lényege a eh, nem az érdekek eh, kiszolgálása, és nem tudunk egy politikát támogatni, akár most német, olasz, vagy lengyel, vagy bármilyen politikáról legyen szó, itt közös célok, közös értékek érdekében tevékenykedünk. Remélem, hogy az alapvető kérdésekre reagáltam, ha nem, akkor még később majd visszatérek ezekre. Jól. Köszönöm szépen Pomjanovszki úr. Köszönöm, hogy eljött a szakbizottságunk ülésére, hogy az éves jelentést ismertesse, és köszönöm azt is, hogy kész volt itt részt venni az eszmecserében, ezzel pedig akkor lezárnánk a napirendi pontot, és az EU, e és Marokkó közti együttműködés jelenlegi helyzetét fogjuk megvitatni. Meine Damen und Herren, darf ich sehr herzlich zum nächsten Tagesordnungspunkt begrüßen. Hölgyeim és Uraim, köszöntöm Önöket, és köszöntöm Westcott urat is, aki az EU észak-afrikai osztály vezetője a külügyi szolgálattól, és Kőler urat is köszöntöm, a szomszédság politika illetékessét. Marokkóról lesz most szó, a marokkói helyzetről. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy tartunk egy eszmecserét, különös tekintettel az Európai Bíróság ítéletével, ítéletére, ami a Poliszárió és a tanács ügyében ítélkezett, és a nyugat Szaharára vonatkozik ez, mezőgazdasági és halászati termékekről vonatkozó megáll- halászati termékekről szóló megállapodásba be kell vonni a nyugat-szaharát is, tehát lehetőség nyílik most arra, hogy tájékoztatást kapunk Mogherini asszony, Mogherini főképviselő rabati látogatásáról, erre március 4-én került sor. Ott a partnerségi megállapodás is a napi renden szerepelt. Marokkó hozott bizonyos döntéseket, ezeket közölték velünk, a kulturális miniszter, kulturális ügyekért illetékes miniszter volt az, aki közölte ezt velünk, és jelezte, hogy az intézményekkel való együttműködést fel akarják számolni. Február 6-án tartott kabinet ülésen 78 nagykövetet neveztek ki, és Brita Wilk Európába szeretne látogatni az elkövetkező napokban, majd a hónap vége felé. Jó lenne tudnunk tehát, hogy mi a szándékuk a továbbiakra nézve. Úgy gondolom, hogy nehéz elmagyarázni egy olyan országnak, mint Marokkónak, hogy a jogállamiság esetében a kormánynak alá kell vetnie magát a bírósági intézkedéseknek, a bírósági ítéleteknek, ezek nem lehetnek politikai döntések. Úgy gondolom, hogy ez egy alapvető elv, amely amelyet nem mindig vesznek figyelembe, például az Alkotmánybíróság döntését, de ez úgy tűnik, hogy nem csak az Európai Unión kívül jelent problémát. Veszkott úr, parancsoljon öné a szó. Thank you very much, Chairman, and uh, it's a pleasure to return. Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés számomra, hogy visszatérhetek ide az AFET-be. Első ízben azóta, hogy az észak-kelet-afrikai régióért lettem felelős, itt ugye a főképviselő asszony felelős a kinevezésemért, de viccet félretéve nagy öröm számomra, hogy ismét itt lehetek, és szeretnék röviden, tényszerűen beszámolni a jelenlegi helyzetről, a marokkói kapcsolatokról. Ahogyan önök is tudják, Marokkó az egyik legszorosabb partnerünk ebben, ezen a térség, ebben a térségben. Nagyon is meleg és széleskörű partnerségi kapcsolataink vannak. Marokkóval társulási megállapodásunk különböző területeket érint ez az együttműködés, és kitér az, az együttműködésre, a kereskedelem, a mezőgazdaság, a tudomány, a technológia, a kultúra, a terrorizmus ellenes fellépés, a migráció, és így tovább rengeteg témát sorolhatnék. Széles körül tehát az együttműködés nagyon sok területet érint, és ez az együttműködés gyümölcsöző volt mindkét fél részére a nézve az elmúlt időszakban. A jelenlegi helyzet a december 10-i bírósági határozattal indult, akkor kezdett ez a mostani helyzet kialakulni, hiszen akkor a Marokkó és Európai Unió közötti kulturális megállapodás fényében döntések születtek a nyugat-szaharai régióra vonatkozóan. Nem szeretnék a, a bírói határozat részleteiben bocsátkozni, itt ennek utána lehet nézni, hiszen nyilvános ez a dokumentum. Érdekes, hiszen a megállapodást érvényesnek tartotta a bíróság összességében, és pusztán, pusztán egy aspektusát kérdőjelezte meg a bíróság. A főképviselő rögtön egy nyilatkozatot tett, és a tagállamokkal való egyeztetést követően arra megállapodásra jutottunk, hogy nem értünk egyet a bírósági határozattal, ezért fellebbezünk, egyöntető döntés született erre vonatkozóan a külügyi tanácsban december 18-án. Ugyanezen a napon egy társulási tanácsra került sor Marokkóval, és ezt a témát is érintettük többek között egy egyértelmű üzenetet tolmácsoltunk, mi szerint ez a határozat semmiben nem érinti, nem befolyásolja a hosszú történelemre visszatekintő marokkói kapcsolatokat, és az Európai Unió részéről úgy gondoljuk, hogy a jogi megállapodások érvényben vannak, és az együttműködés továbbra is folytatódik majd a jövőben. Ezt követően intenzív eszmecserét folytatunk a marokkói oldallal. Természetesen nagyon sok kérdés merült föl magával a határozattal kapcsolatban, annak a következményeivel, jogi, politikai aspektusaival kapcsolatban. A megbeszélések során ellátogattam Rabatba, és több órás megbeszélést, eszmecserét folytattam decemberben, majd februárban az akkori ö, főtitkár ellátogatott Brüsszelbe a marokkói oldal részéről, és ők is megpróbálták tisztázni ennek a határozatnak a következményeit, implikációit. A tanácsjogi szolgálata benyújtotta a fellepezést február 19-én. Február 25-én Marokkó bejelentette, hogy úgy, érez, úgy érzik, hogy ez a ügy annyira fontos számukra, hogy befagyasztják az Európai Unióval kapcsolatos kapcsolatokat, tehát az Európai Uniós kapcsolatokat minden kérdést illetően, kivéve ezt a határozatot, illetve a határozat témáját illetően. EU-marokkói tanácsülésekre került sor, és a főképviselő ellátogatott Rabatba, illetve a marokkói képviselő pedig ellátogatott Brüsszelbe. Március 4-én került sor az első ilyen találkozóra. A főképviselő alelnök ellátogatott Rabatba, illetve ott a Mezua külügyminiszterrel tárgyalásokat folytatott. Ezután egy sajtókonferencia, egy nyílt, nyílt sajtókonferencia keretében megerősítette, hogy nagyon fontosnak tartja az EU részéről a partnerséget, megerősítette azt is, hogy a jelenlegi megállapodást jogilag érvényesnek tartjuk, és ezért stabil alapja ez a további együttműködésnek. Harmadsorban pedig leszögezte, hogy visszaállítjuk a marokkói kapcsolatokat minden területen, és tárgyalunk arról, hogy a további együttműködés hogyan folytatódjon. Később Brita asszony ellátogat majd Brüsszelbe, és folytatódik az eszmecsere ebben a témában. Megpróbáljuk részletekben kidolgozni, hogy az együttműködés hogyan működjön. Tehát nagyjából erről van szó, nagyjából ez a helyzet, próbáljuk megoldani a visszaállítani, helyreállítani a teljes körű együttműködést. Ez az Európai Unió kívánalma, kérése, ezt minél hamarabb szeretnénk megvalósítani. Tehát fölvettük ismét a kapcsolatot az illetékesekkel, és megpróbálunk visszatérni a normális kerékvágásba. Természetesen fontos az is, hogy a jogi aspektus is megoldódjon, és ez egy hivatalos fellebezés keretében fog történni. Tisztelt elnök úr, ez a helyzet tehát, és természetesen állok rendelkezésre, szívesen válaszolok az esetleges kérdésekre, és átadom a szót Koller úrnak. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim. Kiegészítve az elhangzottakat, egy-két megjegyzéssel élnék. A pénzügyi és gazdasági együttműködés részleteiről szólnék, azonban először szeretnék mindenkit megnyugtatni afelől, hogy különösen az elmúlt esztendőben, 2015 során a marokkói együttműködés példásan alakult, példásan fejlődött. Marokkó egy mély és átfogó szabadkereskedelmi megállapodást kötött az EU-val, illetve akart kötni az Európai Unióval. Az első ország ez a déli szomszédsági területről, amely, amely valóban mélyíteni akarja a kereskedelmi és beruházási együttműködést az EU-val. Aztán 2015-ben konzultáltunk a déli és keleti partnerországokkal, az európai szomszédsági politika felülvizsgálata kapcsán Marokkó nagyon aktív szerepet vállalt, és egy igen ambiciózus anyagot nyújtott be. Ez kiválóan dokumentálta azt, hogy Marokkó stratégiai döntést hozott, mi szerint összekapcsolja ezt az országot az Európai Unióval, természetesen nem eh, tagság keretében, de egyértelműen megfogalmazódott a Marokkó modernizációs stratégiája, amely szervesen kapcsolódik az Európai Unióhoz és az egységes piachoz, és ezért egy nagyon is előretekintő javaslatot nyújtottak be. Egy olyan javaslatot, amely egy új, megerősített partnerségi kapcsolatot hozhat létre a két entitás között. Ami pedig az együttműködést illeti, a 2015-ös esztendő tulajdonképpen hihetetlen számokat hozott. 2015-ben az Európai Szomszédsági Politika keretében, és ugye nem az egyetlen finanszírozási vagy együttműködési eszközről van szó, 225 millió eurót folyósítottunk a növekedési és versenyképességi, a szakképzési projektekre, a börtönrendszer reformjára, az, igazgat, az igazgatási, közigazgatási rendszer, illetve a diákcsere program is ezek közé a projektek közé tartoztak, tehát nagyon is széleskörű programokról látunk, programokról van szó, 180-190 millió, eur, millió eurós programokról. Ez azt jelenti, hogy nagyon is gyümölcsöző a kapcsolat, gyümölcsöző a partnerség Marokkó és Európai, az Európai Unió között, és azt mondhatjuk, hogy Marokkó igazából avantgárd a felülvizsgált szomszédsági, Európai Uniós szomszédsági politikában. Ami pedig az elmúlt hetek eseményeit illeti, kicsit nehéz a helyzetünk, Azért, mert ahogyan a kollégám is említette, a marokkói oldal részéről az ösztönszerű reakció az volt, hogy jó pár hétre befagyasztották az európai kapcsolatokat. A marokkói látogatás során a főképviselő asszony, illetve a marokkói oldal brüsszeli látogatása kapcsán szeretnénk tisztázni, hogy ez mit is jelent, és szeretnénk visszatérni a normális kerékvágásba, és felolvasztani ezt a befagyasztást. Természetesen egyenlőtlen a, ennek a döntésnek a megvalósítása a különböző minisztériumok között Marokkóban. Tegnap a külügyminiszter találkozott a rabati delegációnkkal, és ennek keretében egyértelművé vált, hogy a külügyminisztérium nem igazán biztos abban, hogy a többi fontos, legfontosabb minisztérium valóban követi-e majd az iránymutatást, és valóban befagyasztják-e a kapcsolatokat az Európai Unióval. Szeretném mindenképpen hangsúlyozni, hogy az együttműködést nem szakítottuk meg egyik oldalról sem. Az együttműködéssel kapcsolatos nézeteink pozitívak, azonban gondot okoz az, hogy jelenleg a marokkóiak nem akarnak vizibilitást, láthatóságot biztosítani a projektjeinknek. És felmerül a kérdés, hogy milyen szinten kell folytatni a technikai együttműködést, a szakértők cserét, és így tovább, hiszen az e- felmerül a kérdés, hogy hogy a főbb minisztériumokkal milyen jellegű kapcsolatot tartson az Európai Unió, hiszen ez nagyon is befolyásolja az együttműködési ütemtervünket. A delegáció vezetője Buszáid pénzügyminiszternek levelet küldött február 19-én, és a pénzügyminiszter illetékes az Európai Unióval kapcsolatos együttműködési kérdésekben. Megpróbáltuk elmagyarázni marokkói partnerünknek, hogy milyen technikai időkorlátokba ütközhetünk, akkor, hogyha nem sikerül a technikai szintű kapcsolatokat helyreállítani. Itt jó pár területet érinthet ez, önök is nagyon jól tudják, hogy a költségvetés éves ciklusokban működik, és ez alapján járunk el, ez alapján működünk. Ez azt jelenti, hogy a tanács a szomszédsági politikára éves szinten alokál forrásokat, és természetesen, amit nem fizetünk ki az év végéig, akkor az annualitás, tehát az éves visszaforgás áldozatává válik. Tehát minél inkább belefolyunk az új esztendőbe, annál, nehézebb le, annál nehezebb lesz helyreállítani az együttműködést, gondolok itt a missziókra, a projektekre, és így tovább. Hiszen minél előrébb haladunk az időben, annál kevesebb lehetőségünk nyílik majd arra, hogy fölhasználjuk a Marokkóra szánt forrásokat esetleg alternatív formában más országok esetében használjuk fel ezeket. Körülbelül 551 millió euróról beszélünk, ez egy agregált adat. Ide tartoznak az új programok kötelezettségvállalásai, a tavalyi évben alokált összegek, amelyeket az ezévi finanszírozási megállapodásokban kell kiosztani, illetve más költségvetési támogatási projektek, infrastruktúrális projektek, amelyet például az AFD, vagy az, e, az, az ERBD, vagy más intézmények finanszíroznának. Illetve vannak olyan projektek is, amelyek közvetlenül a marokkóiak érdekeit szolgálják, és ezeket magasabb sebességre kívánják kapcsolni. Itt a tagállami hatóságoknak a marokkói hatóságokkal való együttműködéséről van szó, illetve van a határon átnyúló együttműködési program is, amely Spanyolország, Portugália és Marokkó között született március végéig kell ezt tető alá hozni, azaz a következő tíz nap során, különben ezek a források elvesznek. Ez azt jelenti, hogy tájékoztattuk a marokkói oldalt arról, hogy pusztán technikai oldalról milyen korlátok, milyen kockázatok vannak, nem nagyon nagy a játékterünk, és egész egyszerűen a pénzügyi rendelet, illetve a szerződés ilyen korlátokat ró ránk. Nagyon fontos tehát, hogy a kapcsolatokat helyreállítsuk a lehető leggyorsabb ütemben, és építsünk a főképviselő által kapott pozitív üzenetekre, amelyek a rabati tárgyalások eredményét mutatják. Szeretnénk tehát előrelépni, és így a kifizetések és a kötelezettségvállalások területén körülbelül ugyanazt a volument tudnánk biztosítani, mint 2015-ben. Tehát most már tudják, hogy milyen helyzetben vagyunk, milyen korlátok szorítanak bennünket, optimistán gondolkodunk, reméljük, hogy sikerül megoldani ezt a helyzetet. És reméljük, hogy a technikai együttműködés minél gyorsabban helyreáll. Köszönöm. Grazie Presidente. Allora, io mm, non ho dubbi sul, sull'importanza Köszönöm. Mi is nagyon fontosnak tartjuk az Európai Unió és Marokkó közötti tárgyalásokat, hiszen privilegizált partnerről van szó, kiemelt partnerről. Azonban úgy érezzük, hogy a bírósági döntés következtében egy új helyzet állt elő. Először is meg kell vizsgálnunk, hogy minket terhele valamilyen felelősség, a megállapodás megvalósításának igazolása terén. Tehát meg kell néznünk, hogy mi nem vagyunk felelősek ebben. Ezek az eszmecserék két olyan kérdést vetnek föl, amelyeket meg kellene beszélnünk Westcott úr jelenlétében. Azt hiszem, hogy amit hallottunk a főképviselő asszony látogatása kapcsán, az pozitívum. A marokkói, marokkói kormány úgy döntött a bírósági határozatot követően, hogy befagyasztja a kapcsolatokat, és azt hiszem, hogy a következő hónap az viszonylag könnyű lesz, hiszen októberben választásokra kerül sor, és ugye a választások, nem lesz könnyű a következő hónap, mert a választások nem segítenek, egyre nagyobb lesz a verseny az európér és a kevésbé európér politikai erők között. És aztán az ország politikai helyzetével is számolnunk kell majd. Természetesen a jogi rendszer független és önálló, tehát semmilyen politikai nyomás nem nehezedhet rá, ezt nagyon fontosnak tartom. Azonban az együttműködés technikai aspektusait illetően, illetve a határidőket illetően két dologra kell fölhívnom a figyelmet. Először is objektíven meg kell néznünk, hogy az Európai Unió milyen szerepet tölthet be az ENSZ erőfeszítéseinek támogatására, ami szerint fenntartható megoldást szeretnénk a 1754-es határozat tekintetében. Minél jobban halad az idő, annál nehezebb lesz, ha nem lesz lehetetlen egy megfelelő megoldás kialakítása. Aztán mindemellett, és ez már a második gondolat, a politikai területen is határozott álláspontot kell képviselnünk. Az egyik terület a regionalizáció, ez az egyik, amelyel foglalkozni lehet. Marokko elfogadott egy törvényt, ezt meg fogják valósítani, és emellett a nyugat-szaharai térség, vagy bárhogy is nevezzük meg ezt a térséget, Azt hiszem, hogy ennek kapcsán a regionális politika, politikákat fel kell gyorsítani, és így esetleg reagálni tudunk a bírói határozattal kapcsolatos aggályokra hiszen a fellebezés blokkolja blokkol más területeket is, tehát mindenképpen föl kell vennünk a kapcsolatot, illetve hát valóban folytatni kell a tárgyalásokat a marokkói hatóságokkal. Diplomáciai és politikai fellépésre van szükség a különböző területeken, a bizottság, a parlament részéről is, és valamilyen működőképes megoldást kell találni, kíváncsi vagyok a véleményére. Köszönöm szépen, Gabriel asszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is szeretnék köszöntet mondani Scott úrnak, illetve Klochler úrnak, valamint Magarini asszonynak az erőfeszítésekért, melynek célja az, hogy Marokkó továbbra is kulcspartnere legyen az Európai Uniónak. Szerintem nagyon fontos szem előtt tartani, hogy politikai síkon nem szabad aláásni a marokkói szoros kapcsolatokat, és egy olyan fontos pilléről van szó, amelyet nem szabad, nem szabad alásni, fölvizezni a bírósági döntés kapcsán. Eljárásbeli kérdésem lenne, gyorsított eljárásról, vagy normális eljárásról van szó. Szóval nagyon jól tudjuk, hogy itt különböző az időtartam, és most a jelenlegi partnerségi kapcsolat területén minden hónap számít. Aztán szeretném megerősíteni azt, amit hallottunk. Veszkott úrtól az egyik leghitelesebb partnerenkről van szó, és nagyon fontos, hogy az együttműködésünk ne sérüljön a határozat miatt. Gondolok itt a terrorizmus elleni harcra, a radikalizációs elleni harcra, a földközi tenger térségével, illetve az Afrikával kapcsolatos együttműködésünkre, és nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a migrációs kérdésben, a biztonsági kérdésben milyen erőfeszítéseket tett Marokko az elmúlt tíz esztendőben. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy a tagállamok egységesen lépjenek föl, és ne fragmentálódjon a véleményünk. Remélem, hogy az az egyöntetű döntés megmarad, amely ugye a felebezés is, felebezéshez is vezetett. Ez az egész válság talán segíthat abban, hogy a politikai eszmecserét folytassuk, és előrevetítsük. Ezzel kapcsolatban két kérdésem van. Hogyan lehet a többi nemzetközi szervezettel való együttműködés felé a megfelelő üzenetet tolmácsolni, gondolok itt például az ENSZ-re, illetve a második kérdés, a tanács, a bizottság, illetve a bíróság is elmondta, hogy szeretné fel, szeretne felebezni, de mi történik akkor, hogyha elutasítják a felebezést? Ez, ez arra vonatkozik, hogy, hogy milyen megállapodást tudunk elképzelni, illetve hogyan lehet egy kölcsönösen pozitív kapcsolatot folytatni. Ami pedig a nyugat-szaharai térséget illeti, fontos, hogy előrelépés történjen ezen a területen, függetlenül a bírósági döntéstől. Itt egyrészt a, a lakosság felméréséről van szó, tehát a népszámlálásról, valamint humanitárius segítségnyújtásról, békefolyamatról. Az ENSZ béketanácsának döntését végre kell hajtani, illetve folytatni kell és nagyon fontos, hogy konstruktívan és pártatlanul tudjunk ebben, ezekben a kérdésekben együttműködni. Eddig ezt tettük az Európai Unió részéről, de fontos, hogy ez így is maradjon. Fontos, hogy semmilyen negatív vetülete ne legyen ezeknek a kérdéseknek. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Tudja, hogy hazám számára mindaz, ami a nyugat szahrához kapcsolódik, kényes kérdés. És azt kell mondjam, hogy nagy sajnálattal nézem, ahogyan Marokkó viselkedik, olyan, mint egy elkényeztetett gyerek, amikor nem tetszik neki például egy-egy bírósági ítélet. Egy egy ilyen státusz esetében nem hiszem azt, hogy bárki a szemünkre vethetné a hűtlenséget, a lojalitás hiányát. Valóban arról van szó, hogy bizonyos stratégiai partnerekkel kapcsolatra kell törekednünk, és jó kapcsolatokat kell kiépítenünk, de ugyanakkor az Európai Unió az utóbbi időben bizonyos országok, mint Törökország vagy Marokkó részéről méltatlan politikák túlszává vált. Erről beszélnünk kell, de Marokkónak azt is el kell mondanunk, hogy a kapcsolatok során tiszteletben kell tartani az emberi jogokat. Emlékeztetnék arra, hogy miután egy katonai bíróság elítélte Den Izik nyugat-szaharai aktivistát három éves büntetést tölt, és két hete sztrájkot folytat. Éppen ezért az ENSZ főtitkárának, aki egyébként az ENSZ mandátumával bír, az ő álláspontját Marokkó nem hagyhatja figyelmen kívül. És együttműködés, együttműködésre kell törekedni a minurszóval is. Felmerült tehát bennem a kérdés, hogy a tanács miért nyújtotta be ezt a keresetet. Úgy tűnik, hogy bizonyos politikák kapcsán félrenézünk, szemet hunyunk a realitás felett, de mit tesz majd az Európai Unió annak érdekében, hogy ezt a, hogy ezt a stratégiát végrehajtsa? <clears throat> Tack så mycket. Eh, jag kommer att tala svenska, så ni behöver... Köszönöm szépen, svédül fogok beszélni, úgyhogy kérem, hogy vegyék fel a fejhallgatókat, és itt ülök. Nem lepett meg engem igazán döntése, hiszen alapvetően az értelmezése a bíróságnak ugyanaz, mint ami a svéd kormányé már évek óta. Megszállt területekről van szó, Marokkó szállja meg ezeket a területeket, és Marokkónak nincs joga nyugat szaharából származó termékeket értékesíteni. Tehát egyáltalán semmi meglepő nincs a bíróság döntésében. Sőt, engem örömmel töltött el ez a határozat, legalább most nevén nevezték a gyereket. Ez nem a Marokkóval folytatott együttműködésünket illeti elsősorban. Amikor Marokkóval tárgyalunk, akkor itt nem Nyugat-Szaharáról beszélünk, ami egy megszállt terület, és nemzetközi jog alapján Marokkonak nincs joga dönteni Nyugat-Szahara ügyeiben. Minden ország egy egy tért talán, de én nem ezt mondom, hanem én csak a svéd kormány nevében beszélek, amikor megítél, megítéljük a bíróság döntését akár a halászati megállapodásokról legyen szó, Svédország egyet tért a felebiteli eljárással, de ez nem a, az értelmezést érinti, hanem azzal indokolja ezt a svéd kormány, hogy jó lenne egy magasabb szintre emelni az eljárás másod fokra, magasabb pokra, ahol ezt felülvizsgálják de mi és a svéd parlament, a svéd emberek is azt remélik, hogy a következő fokon a felebíteli eljárás során ugyanaz a döntés születik, ugyanazt a következtetést vonják le. A nemzeti jog az nemzeti jog. És ön azt mondta, hogy Marok úgy viselkedik, mint egy rossz gyerek, vagy egy elkényeztetett gyerek. Hát igen, nekünk viszont ki kell állnunk az értékeink mellett. Egy kérdésem lenne önhöz. Ugye korábban a tanács, vagy az Európai Unió nem kért kivételt a bírósági határozat alkalmazása kapcsán. Úgyhogy most mi a helyzet? Érkeznek az EU-ba a nyugat-szaharai termékek? Mert az nem lenne korrekt. És még egy kérdésem lenne. Ami a marokkói sajtóban olvasható volt, ugye, hogy Magerini asszony azt mondta, hogy az EU-nak és Marokkónak együtt kell működnie, a bírói eh, határozat felülvizsgálata kapcsán. egy tulajdonképpen egy megszálló hatalmat legitimálnánk. Persze együtt kell működni Marokkóval eh, és ami a felleviteli eljárást illeti, eh, hogyha más lesz ott a következtetés, az rendben van, és a plenárison szeretnék majd én is hozzászólni. Sajnos a biztos úr már kint vár, úgyhogy ha még több kollégát szóhoz kívánunk jutatni, akkor korlátoznom kell a hozzászólási időt. Ha itt úr, ön a következő, sikerül egy percben elmondani, amit akar? Megpróbálom majd, elnök úr. Először is szerintem fontos, hogy bizonyosságra van szükség. Ugyanis itt nem csak a bírósági határozatról beszélünk, mint problémáról, hanem Marokkóhoz fűződő kapcsolatunkról, és az emberi jogok erősödését akarjuk támogatni Marokkában, de eddig elég szűk mesdjén haladt a vita, és könnyen csapdába eshetünk, hogyha csak a bírósági kérdéssel foglalkozunk, de nekünk parlamentnek messzebbre kell tekintenünk, meg kell értenünk még több mindent Marokkóval kapcsolatban. És Teljesen helyes, hogyha a főképviselő és a bizottság megtámadja ezt a határozatot, de a politikai tér félen az előítéletekre is oda kell gondol, előítéletekre is gondolnunk kell, és nekünk mindig biztosítani és demonstrálni kell, hogy minden körülmények között tisztában tartjuk a jogállami elveket és nem kívánunk állást foglalni, nem állunk oda egyik fél mellé sem, sem Veszkötőr, sem Köller úr nem beszélt arról, hogy hogyan lehet feloldani ezt a konfliktust, milyen mechanizmussal, inkább engem meg ezt akaszt. Szerintem látnunk kell, hogy itt nem csak arról van szó, hogy Ban Ki-moon itt demonstratívan fellép, hogy bírálhassa a marokkói kormányt, megtagadták, hogy a táborban bemenjen, menjen. De persze az ENSZ álláspontját tiszteletben tartjuk, de amit Panceri úr mondott, azból én azt értettem meg, hogy a marokkóiak üdvözlik az EU delegációt. És végül az Arab Liga egyik látogatását is törölték, és mi azt akarjuk, hogy marok Marokko egy szélesebb arab megoldás részese legyen, és hogyha túl szűk a megközelítésünk, az nem jó tágabb kitekintésre van szükség. Köszönöm szépen. Most betartjuk az egy percet, vagy lezárom egy ponton majd ezt a vitát, és akkor a, aki kimarad, az nem kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hálás vagyok azért az információért, amelyet Westcott és Köhler úrtól kaptunk. Az első gondolatom az, hogy Mogherini asszony rabati látogatása nagyon időszerű, így egyértelműen láthatjuk, hogy milyen a helyzet Marokkóban, a félértéseket is el lehet oszlatni és a rabati kormányjal a kommunikációnk egyszerűbbé válhat. Hallottuk, hogy nagyon-nagyon fontos partnere az uniónak Marokkó, éppen ezért egy kiváltságos státusza van. Partnerország, stratégiai partnerország, még ilyen messzire is elmennék, hogy ezt mondjam. A terrorizmus elleni küzdelemben is kulcsfontosságú, gazdasági, kulturális és halászati szempontból is. Természetesen Marokkónak vannak bizonyos feladatai a nemzetközi jog értelmében, hangsúlyoznunk kell, hogy miért olyan fontosak ezek a kapcsolatok. Ezek mi kapcsolatok hosszú múltra tekintenek vissza, és mindig is pozitív volt az atmoszféra, noha voltak konjunkturális, illetve konkrét incidensek. Nagyon fontosnak tartom, hogy a tanács egyöntetű döntéssel úgy döntött, hogy fellebezi a döntést, és ezzel azt érhetjük el, hogy ez a kapcsolat továbbra is olyan pozitívan alakuljon, ahogyan eddig, ahogyan Köhler és Veszkoft úr is ezt hangsúlyozták. Köszönöm szépen. Hölgyeim és Uraim, miután bejelentettem, hogy ennek a pontnak a vitáját mindjárt be kell, hogy fejezzük, nem engedhetek meg több hozzászólást. szólást és Gurek. De Gurek úr még megkapja a szót. Köszönöm, elnök úr. Következőt kell elmondanunk Marokkóval kapcsolatban. Marokkó az egyik legstabilabb ország Afrikában. Évtizedek óta ez a helyzet mindig is olyan ország volt Marokkó, ahol nagyon pozitív reformokat bonyolítottak le, ahol átfogó szociális átalakulás zajlott, például ami a nők szerepét illeti. Ezek olyan kérdések, amelyek kapcsán elkötelezett korrekten viselkedett a kormány, és ezzel az országgal együtt kell működnünk, különösen a jelenlegi válság idején ez egyfajta tesztje a közös külpolitikánknak. Képesek vagyunk-e olyan álláspontot kialakítani, ahol tiszteletben tudjuk tartani partnerünk jogait? Marokkó és Nyugat-Szahara az ezzel kapcsolatos helyzet, hát ezt már ismerjük hosszú évek óta. És az európai közösség és később az Európai Unió együttműködött ügyben is Marokkóval, kezdetől fogva ismertük Marokkó nyugat kapcsolatos álláspontját. Persze vannak eltérő elképzelések a válság megoldásával kapcsolatban, de a kétségünk sem merülhet fel azzal kapcsolatban, hogy Marokkó Észak-Afrika legstabilabb országa. Nagyon fontos a szerepe a terrorizmus elleni küzdelemben, Marokkó nagyon jó, konstruktív politikát folytat a migráció kérdés körében, és pozitív kapcsolataink vannak az Európában élő marokkói bevándorlókkal is, tehát ilyen konstruktív módon kell próbálni megoldani ezt a válságot. Köszönöm, elnök úr. Elnézést kérek. Utolsó percben érkeztem ide, mert másnap volt, de szeretnék részt venni ebben a vitában. Egy megjegyzést tennék mindössze. Tiszteletben kell tartanunk az Európai Bíróság döntését. Ez a mi bíróságunk, a határozatát tiszteletben kell tartani, a bizottságnak is. És nem is értem, hogy hogy lehet, hogy a bizottság ilyen gyorsan bejelentette, vagy megkérdőjelezte a bíróság döntését. Minden tiszteletem Marokkó jelentőségének, de számunkra az emberi jogi kérdés legalább olyan fontos, hanem fontosabb. És nyugat-szaharai kérdés egy példája annak, amikor megsértenek alapvető emberi jogokat. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Egészen egyértelmű, és a marokkói megfigyelők is ezt jelzik, hogy egyértelmű, hogy itt az Európai Bíróság milyen szerepet játszik. Az európai intézmények, a parlament is tulajdonképpen egy párhuzamos parlament szerepét adják az Európai Bíróságnak. Az európai jogot igazából nem az Európai Parlamentben elfogadott törvények viszik, tartják fejlődési pályán, hanem az Európai Bíróság határozatai. És most már a külpolitikánkat is az Európai Bíróság valósítja meg. Vita sem lehet, kétség sem merülhet fel azzal kapcsolatban, hogy ez így van. Itt egy, ugye miről van szó, aláírtunk egy szuverén állammal egy megállapodást, mindenki tisztában volt akkor is azzal, hogy Marokkónak mi az álláspontja, nemzetközi téren, ezzel a nyugat-szaharai kérdéssel összefüggésben és mégis ugye aláírtuk a megállapodást. Amit Mugherini asszony tehet, és ezek a, egész ez a felhívás, hát ez túl későn jött. Itt most kullogunk az események után, és el kell ismernünk, hogy hibát követtünk el, elnézést kell kérnünk a marokkai kormánytól, hogy ilyen nemzetközi bakit követtünk el, Marokkó szövetségesünk, és nincs olyan túl sok barátunk Európa földközi tengeri határán, ezt az egy barátunkat meg kéne tartani. Mikrofon nélkül sajnos. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Nem hiszem, hogy itt Marokkó ellen törláncsát a nemzetközi igazságszolgáltatás, hiszen nagyon sok nemzetközi szerződés született már a történelem során, során, amely jól mutatja, hogy a szaharai térséget illetően jogos a marokkói szuverenitási kérés, illetve követelés, és gondolok itt az ENSZ ezzel kapcsolatos dokumentumaira, hogyha ezeket végigolvassuk, akkor látjuk, hogy inkább egy újraegyesítésről van szó, és nem pedig egy megszállásról ebben a témában, tehát legyünk óvatosak. A második megjegyzésem, Marokkó létfontosságú partnere az Európai Uniónak, egy stabil partnerről van szó, amely a demokratizáció útjára lépett, a jogállamiség útjára fellép a terrorizmus ellen, pontosan ilyen partnerre van szükségünk az Európai Unió perifériáin. Ez a határozat rendkívül veszélyes, hiszen pontosan azt mutatja, hogy az Európai Unió ez az Európai Unió a nemzetközi politikai kérdésekben fölváltani kívánja a bíróságot, tehát ez, ez egy veszélyes lépés, az ezzel kapcsolatos felülírás veszélyes. És ezt Marokkó sértésként élte meg, ez, ez érthető. Üdvözlöm Margarini asszony helyreállítási kísérleteit, és minden kollégát arra ösztönzők, hogy minél gyorsabban próbáljuk meg helyreállítani Marokkó és az e- Európai Unió közötti kapcsolatokat. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nos, először is annyit szeretnék elmondani, hogy megdöbbentenek a legutóbbi fejlemények Ban ki kapcsán, aki óriási hibát követett el szerintem. Mindig ideges, és ezt mondja a külügyminiszternek is, nagyon erős a fellépése, és elfogadhatatlan, hogy a főtitkár a megszállás szót használja. Ezen kívül Westcott úrhoz fordulnék. Mi a következő lépés a külügyi szolgált részéről? Hogyan kívánják a partnerséget helyreállítani? és mindemellett hangsúlyoznám, hogy üdvözlöm Mogherini asszony erőfeszítéseit. Oui, monsieur le président, euh, très rapidement. Quatre... Nagyon gyorsan, tisztelt elnök úr, négy gondolat. Először is tudjuk, hogy milyen politikai vetületei vannak, és biztonsági vetületei vannak a marokkói ügynek. Tudjuk, hogy az, a november 13. események kapcsán milyen visszhangja van ennek Franciaországban. Azt gondolom, hogy az Európai Uniót is érinteni fogja majd ez, tehát érinti ennek a biztonsági kérdése, biztonsági vetülete, és ezért ezért nagyon fontosnak tartom, hogy ez a befagyasztás ne érintse károsan a biztonsági együttműködést. Aztán Kochler úr, azt hiszem, hogy a tanács térfelén van a labda ebben a kérdésben. A bíróság kimondta, hogy itt hiányosságokról van szó a mezőgazdasági megállapodás területén, bizonyos hiányosságokról. Tehát ez azt jelenti, hogy a tanács felén a labda, labda milyen választ kívánnak adni annak érdekében, hogy ez a mezőgazdasági megállapodás valóban helyreálljon. Aztán, ami a migrációs együttműködést illeti, ez is ugye rendkívül fontos, hiszen tudjuk, hogy mit tett, mit tehetett az elmúlt esztendőkben Marokkó a migrációs kérdés terén. Nagyon is számítunk erre az együttműködésre, ez létfontosságú, tehát ezen e, migrációs együttműködés keretében a befagyasztás ellenében mit javasol? Ami pedig a szaharai kérdést illeti, a nyugat-szaharai kérdést hogyan viszonyul a külügyi szolgálat a marokkói javaslathoz, amelyet ugye Marokkó az ENSZ-nek is benyújtott, és megpróbálja a szaharai térséget Marokkó segítségével vagy fennhatóságával előreléptetni, fejlesztetni. Nagyon fontos, hogy ez az elmúlt 40 éves zsákutca feloldódjon. Köszönöm szépen. Senki nem tartotta be az egy percet, így ezért sajnos azt kell mondanom, hogy le kell zárnom a vitát. Akik így nem kaptak szót, hát azok tisztázzák ezt majd a frakciótársaikkal, akik viszont túl hosszasan beszéltek. Veszkott úr. Thank you very much, Chairman, and thank you to all the colleagues who have... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm minden képviselőnek a hozzászólásokat és kérdéseket. Válaszul öt pontot szeretnék kiemelni, és ezekre reagálni. Először, eh, ahogyan sokan önök közül is elmondták, eh, Marokkó nagyon fontos eh, szomszédunk, vannak kritikus kérdések, amelyekben együttműködünk, ilyen a terrorizmus, a terrorizmus elleni küzdelem, itt nagyon szoros az együttműködésünk. A második a migráció, itt megint csak nagyon szoros a partneri együttműködésünk, ez is a mi agendánkon is rendkívül fontos kérdés, és a migrációs kérdésekben partneri együttműködésre törekszünk. És ezen, miután ezek a kapcsolatok kritikus fontosságúak mindkettőnk számára, az is rendkívül lényeges, hogy mind a két fél egyfajta távlatba helyezve vizsgálja jelenlegi dilemmát. Többen felvetették nyugat-szaharai konfliktust, hiszen ez eleme a bírósági határozatnak. Az EU-nak néhány éve elég konzekvens álláspontja van Nyugat-Szahara ügyében. Az EU támogatja az ENSZ erőfeszítéseit, hogy egy kölcsönösen elfogadott stabil tartós megoldás szülessen, ami figyelembe veszi a Nyugat-Szaharában élőket és érdekeit, és összhangban van az ENSZ alapjogi kartájában. Mi kitartunk ezen politikánk mellett. És ahogyan Gabriel hogy is elmondta, meg, megpróbálunk konstruktívak lenni, hogy megszülessen ebben a kontextusban a megoldás, és az ezt a folyamatot az ENSZ irányítja. Ahogy a francia kollega is elmondta, ez egy nagyon komplex kérdéskör, most nem próbálok itt, próbálom ezt leegyszerűsíteni, túlzottam. Szorosan együttműködünk az ENSZ-szel, az én szintemen, a főtitkár helyettes szintjén, és a kapcsolatok, tehát élőek ez ügyben. Harmadik pont a jogi eljárás. Értem, a tanácsjogi szolgálat, vagy tudom, a e, tanácsjogi szolgálatakért gyorsított eljárást, mégpedig azért, mert fontosak itt a jogi kérdések, és ezeket e, lehetőleg gyorsabban meg kell oldani. Ez nyilvánvalóan vonatkozik a Marokkóhoz fűződő kapcsolatainkra is még aláhúzom azt, hogy a bíróság határozata bizonyos szempontból korlátozott, néhányan ezt kihangsúlyozták, akik olvasták. Én nem vagyok jogász, és nem kockáztatnék itt egy túlzott egyszerűsítést, de alapvetően a bíróság azt mondta, ahogyan az elhangzott, biztosítani kell, hogy a megállapodás az emberek érdekét szolgálja az érintett régióban. Tehát nem kérdőjelezi meg a azt, hogy a megállapodás kiterjedhet a marokkai adminisztráció alatt álló minden területre, hanem csak azt mondja, hogy az, ott az emberek eh, javát kell, hogy szolgálja a megállapodás. De viszont más kritikus kérdéseket azért felvett a határozat, kinek van joga például perbe menni a tanácssal, mik a jogi státusza az EU által megkötött meg, nemzetközi megállapodásoknak. Ezeket a kérdéseket kell gyorsan megoldani, nem csak ezen konkrét ügy kapcsán, hanem általánosságban is majd jogi szakértők tudnak ezzel részletesebben foglalkozni. A negyedik pont. Eh, Marokko nem is közvetlen érintett fél az eljárásban, magában ebben a jogi eljárásban, de nyilvánvalóan, hogy nagyon komolyan eh, érintett Eh, és ezért folytatunk párbeszédet Marokkóval a kérdéssel kapcsolatban. Meg kell érteniük, hogy mi is történik itt, eh, mi ez az egész bírósági eljárás, nyilvánvalóan ez érdekli őket, és mivel mi jó partnerek vagyunk, eh, fenntartjuk velük a párbeszédet, hogy ők is fontosan tudják, hogy mi az, ami történik, és ennek milyen kihatásai lesznek. Az Európai Bíróság majd, hogy hogyan fog dönteni a fellebezésről, hát fogalmam sincs, meglátjuk, és túl korai megjegyzéseket nem kívánnák ahhoz fűzni, hogy majd a bíróság hogyan fog dönteni a második eljárásban. Nyilvánvalóan tiszteletre tartjuk a jogállamiság elvei alapján a bíróság határozatát, ez az Európai Unióban mindenképpen így van amit a megtörtént, a tisztelés a bírósági határozat megszületik, azt tiszteletbe fogjuk tartani és hogy hova vezet a Marokkóhoz fűződő együttműködés innen, hát itt először térjünk vissza oda, ahol voltunk. Az Európai Unió szempontjából nincs akadálya annak, hogy visszatérjünk a korábbi teljes körű együttműködéshez. Néhány területen ezt szeretnénk elmélyíteni is, amit a Michael Körre is kihangsúlyozott, és önök közül is néhányan. Egyre több a közös probléma, amelyekkel amelyeken együtt akarunk működni Marokkóval. A, e, itt van a szabadkereskedelmi megállapodás, a mobilitási megállapodás, de hát e, a e, tangóhoz ketten kellenek, úgyhogy a marokkói partnereink is akar, kell, hogy akarják ezt a visszatérést a korábbi teljes együttműködéshez. Uh, Csak egy mondatot. A kollégám azt hiszem nagyon átfogó választ adott. A különböző hozzászólásokban elhangzott, hogy mennyire fontos ez a kulcsfontosság a és az Európai Unió között. De ha a e, pénzügyi forrásainkról beszélünk, itt nem fejlesztési segélyről van szó, hanem a forrásainkat e, közös érdekek mentén érdekében használjuk fel. Panyar megkérdezte, hogy mit gondolunk a migrációról. Hát ez jó példa az idejére tervezett programokban, portfóliójában van egy terv, egy átfogó, támogató program. 45 milliót adunk Marokkónak a migrációs kérdéskör kezelésére. Úgyhogy ez az együttműködés kölcsönösen hasznos mind a két fél számunkra. Nyilvánvalóan jogi értelmezést is kell adni az értékeinknek, Elhangzott ezzel kapcsolatban is egy kérdés, ezt nagyon szigorúan vesszük. De még egyszer elmondanám, megítélésünk szerint itt nem arról van szó, hogy európai pénzt, pénzeket használunk fel Marokkóval folytatott tárgyalásaink kapcsán. Itt minél előbb, ahogyan a múltban is megtettük, szeretnénk visszatérni a nagyon átfogó együttműködéshez, és azt hiszem, hogy mind a két félnek végül is el kell jutni oda, hogy a lehető legnagyobb, legelmélyebb együttműködést akarjuk mind a ketten. Coming and informing us. Thank you. Köszönöm szépen, hogy itt volt és tájékoztatást adott nekünk. Uh, uh, Interestingly, the Egyptian response to your motion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 Saramo. It was reserved for Herr Brock. It was reserved. There was a paper here, so sorry. Tisztelt kollégák, kérném, hogy térjünk át a következő napi rendi pontra. Itt van velünk a kutatásért, tudományért és innovációért felelős biztos, aki a tudományos diplomáciáról fog velünk egyeztetni. Hogy miért? Úgy gondolom, hogy a diplomácia eszköztára nem szabad, hogy csak a klasszikus értelemben vett külpolitikára korlátozódjon. Az Európai Uniónak itt is fontos érdekeket képviselnie, és bemutatni az Európai Uniót, tartalmakat előmozdítani, a tudományos kapcsolatokat és az üzleti kapcsolatokat erősíteni. Tudjuk, eh, hogy például az amerikaiak rendkívül sikeresek ezen a területen, és eh, tudjuk, hogy az európai nagykövetségeken többek nagyon sikeresek. Németként eh, mindig irigykedve tekintek más országokra. Úgy gondolom, hogy nekünk is erre kellene törekednünk, kulturális diplomácia az is rendkívül fontos, és sok mindent el lehet érni ezáltal, nem pusztán a szokásos diplomáciai forrásokra, illetve diplomáciára kellene összpontosítanunk. Biztos úr, szeretném megadni önnek a szót, és örülök, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a meghívást. Azt hiszem, én vagyok az egyik első tudományért, innovációért és kutatásért felelős biztos, aki megjelenik az AFET bizottság előtt, és szeretném jelezni, hogy ezért rendkívül hálás vagyok, hálás vagyok a meghívásukért, hiszen amikor elkezdtem biztosként dolgozni, azt is fontolóra vettük, hogy mi lehet a ciklus során a parlament célja ezen portfólió kapcsán, és három fő területet emeltünk ki, a nyílt innováció, a nyílt tudományt és a világ felé való nyitottságot, és pontosan ez utóbbi a központi pillére a stratégiáknak, a tudományos és innovációs stratégiánknak. A mai napon szerettem volna önöknek beszélni azok gondolatokról, amelyeket kidolgozunk az Open to the World pillér területén, ami gyakorlatilag a tudományos diplomáciára vonatkozik. Ma Európában nagyon sajátos kontextusban mozgunk, ez a diverzitás kontextusa, gyakorlatilag világ élvonalába tartozunk, hiszen minden adottságunk megvan ahhoz, hogy a legjobbak legyünk a világon, a kutatás terén, ezt innovációvá kell alakítanunk. A tudományos diplomácia igazából az EU kontextusában nem újdonság. Úgy gondolom, hogy ez a koncepció, ez létezik, de még nincs kellően feltárva. Az egyik intézmény, amely tanulmányozta ezeket a kérdéseket, a Royal Society, és ők azt mondják, hogy a tudományos diplomácia még mindig egy öm, olyan koncepció, egy, még mindig egy kiforatlan koncepció. Öm, szeretném elmondani önöknek, hogy melyek az én elképzeléseim erről, és mi az, amit egyértelműnek tartok. Ami számomra egyértelmű, az egyfelől az, hogy a globális kihívásokra globális megoldásokat kell kínálnunk. Továbbá Manapság egyetlen egy ország, személy vagy kutató sem képes saját maga, egymaga megoldani bármilyen problémát. És hogy egy példával is szemléltessem ezt, elég ha megnézzük, hogy 1911-ben, amikor az első dokumentum a gravitációs hullámokat kidolgozta, ennek egy szerzője volt, Einstein, manapság pedig 2016-ban, az az anyag, amely bebizonyítja, hogy ez az elmélet helyes, ezer szerző aláírásával bír különböző országokból. Ebből is láthatjuk azt, hogy mennyire eltérő volt száz évvel ezelőtt a tudomány, ahhoz képest, hogy milyen ma. Tehát hogyan kell szembenéznünk a kihívásokkal? Alapvetően három eh, különböző területre kell fókuszálnunk. Az első terület eh, számomra az, hogy hogyan tudunk hídakat építeni, és hogyan tudjuk a nemzetközi kapcsolatrendszert javítani. Ez az, amit eh, a Royal Society Science for Diplomacy néven említ, Továbbá vannak globális kihívások, amelyekhez fel kell használnunk tudományos ismereteket, ez a diplomáciában felhasznált tudomány, továbbá a globalizációt korábban ki kell terjesztenünk a globális kutatásfejlesztési innovációs együttműködést. Engedjék meg, hogy először kifejtsem azt, hogy milyen lépéseket tettünk az első területen, hogyan próbáltuk a tudományos diplomácia által felépíteni ezeket a hidakat. Az egyik első látogatásom célja egyébként az volt, hogy egy nagyon fontos megállapodást aláírjak. A Horizont 2020 céljából látogattam el Ukrajnába, és azt kell mondjam, hogy nagyon sajátos volt ez a kontextus az ukrán kutatók, tudósok rendkívül tehetségesek, és arra vágynak, hogy részt vehessenek a mi programjainkban, olyan lelkesen nyilatkoznak ezekről, ahogyan azt Európában gyakran nem tapasztaljuk. Tudjuk, hogy a Horizon 2020 milyen kiváló, de hogyha ellátogatunk például Ukrajnába, akkor azt láthatjuk, hogy ők nagyon jól tudják, hogy mi az, ami fontos. A pénznél igazából sokkal fontosabb az a hálózat, amelyet megteremtettünk. Ennél továbbra, ennél messzebbre is mentünk, és Tunézia is csatlakozott a programhoz, ami nagyon fontos momentum volt, hiszen ebből is látható, hogy sikerült hidat építenünk egy olyan ország felé, amely rendkívüli mértékben szeretne részt venni ebben a programban. Ezen két megállapodás az elmúlt két év fontos eseményei közé tartozik. Ugyanakkor azt hiszem, hogy a leg kitűnőbb, a legcsodálatosabb híd, amelyet felépítettünk, ez um, a részecske gyorsító központban uh, Jordániában tett uh, látogatásom volt. Úgy gondolom, hogy ez egy varázslatos uh, esemény volt, mert ott voltam ezen az ülésen, izraeli kutatókkal, volt egy palesztin kutató is az asztalnál, illetve egy iráni kutató. Mindannyian ugye dolgozt, együtt dolgoztak egy pakisztáni PhD kutatóval, és mi vagyunk egyébként ennek a projektnek az egyik fő támogatója a közel-keleten, és azt kell mondjam, hogy valóban nagyon fontos részesei vagyunk ennek a projektnek. A közeljövőben egyébként a főképviselővel Iránba fogok látogatni, reméljük, hogy a párbeszédet egy magasabb szintre tudjuk emelni, és remélhetőleg így megteremtjük az együttműködés egyéb eszközeit is. És még a hidakról szólnék a Prima projektről, egy kutatási projekt, amelyet a mediterrán országokkal alakítottunk ki az élelmiszer és a vízellátás témájában. Hogyan tudunk együttműködni a földközi tengeri országokkal, és hogyan tudunk hogyan tudjuk a kutatást előmozdítani az élelmiszer és vízellátás terén, és összekapcsolni ezt a digitális világ eszközeivel. Ezek valóban számomra azok a hidak, amelyek aztán változásokat tudnak véghez vinni, és megteremthetik a feltételeket, amelyek által majd az együttműködésünk ezekkel az országokkal egy magasabb szintre helyezhető. A stratégiánk második pillére az, hogy a globális kihívásokkal hogyan küzdjünk meg, hogyan állítsuk a globális kihívások szolgálatába a tudományos tanácsadást. Az első évek során úgy döntöttünk, hogy a tudományos tanácsadást egy magasabb szintre kell helyezzük az Európai Unióban, és létrehoztuk a tudományos tanácsadási mechanizmust. Itt gyakorlatilag a világ hét legjobb kutatója működik együtt, ők az időke, időjüket idejüket arra szentelik, hogy különböző témákban eh, tanácsot adnak a politikusoknak. Ha a bizottságnak például döntést kell hoznia, szükségünk van a tudományos bizonyítékokra, és éppen ezért bevontunk a legjobbak közül hetet. Például az egyik főigazgató, Rolf Dieter Hayer, a CERN főigazgatója, egy remek francia kutató, és folytathatnám a sort. Valóban itt olyan kutatókról van szó, akik segítik eh, számunkra a politikai döntéshozatalt. Ez kulcsfontosságú volt számunkra, ugyanis eh, a politikai döntéshozatalt így képzelem el a jövőben. Az első években nagyon bonyolult helyzetek álltak elő, ott volt például az ebola válság, és nagyon sokan azt mondták, hogy az ebola válságra az Európai Bizottság nem fog tudni gyorsan reagálni, ugyanis eh, valóban nagyon gyorsan kellett reagálnunk. Két hónap leforgása alatt közpénzeket és magánforrásokat is be tudtunk vonni 200 millió euróig, és valószínűleg senki sem tudja, hogy ezt mire fordítottuk. Az egyik oltó anyag, amelyet az ebola ellen kidolgoztak, ezekből a forrásokból, az európai adófizetők pénzéből és a magánszektor támogatásából valósult meg, és most már a klinikai szakasz második részében van a tesztelés. Nem kommunikáljuk előképpen az eredményeket, és úgy vélem, hogy ez is valami, olyas valami, amin javítanunk kell. El kell mondanunk, hogy valóban kulcsfontosságú szerepet vállaltunk az ebolára adott tudományos válaszban. Az IPCC-vel is együttműködtünk, és itt is el kell mondjam, hogy a kutatási innovációs igazgatónak megvannak az információi, amelyek az IPCC-hez kerülnek, tehát képesek vagyunk arra, hogy a politikusainkkal megértessük, hogy amikor folynak a tárgyalások az IPCC-n keresztül, az ott felhasznált számok, adatok javarész az Európai Unióból származik. És az egész folyamat során a példátlan migrációs válság során a Science for Refugees programot is kidolgoztuk, erről szólnék egy szó erejéig. Az intézmények közelítettük azon migránsokhoz, akik segítségre szorulnak, tehát az intézmények, amelyek segíteni szeretnének, kb. 100 európai intézmény mutatkozott késznek. Ma már 224 kutatói szervezet bocsátott állásokat a, a migránsok rendelkezésére egy hónapon keresztül, és valóban ez egy apróság, de így járultunk mi hozzá ahhoz, hogy az emberek, a tehetséges emberek lehetőségekhez jussanak olyan személyek, akik egy kétségbeesett helyzetben vannak. Még egy szót szólnék a programunk harmadik részéről, ami számomra a tudomány érdekében felhasznált diplomácia. Az Európai Uniónak valóban hozzá kell férni az információhoz, és láthatjuk, hogy a világ minden részéről szükséges az információ beszerzése. A hetedik keretprogram esetében több mint 170 ország vett részt. Ebben a keretprogramban több mint 5000 kutató működött együtt velünk. A bizottság arra törekedett, hogy megállapítsa, hogy hol van az együttműködésre kész tehetség, ugyanis a tudományjal kapcsolatban a helyzet manapság az, hogy itt nem egyetlen egy szeméről van szó, vagy egyetlen egy tudományos területről, hanem a hangsúly a különböző tudományos területek közti együttműködésen van. Kínával aláírtunk egy társfinanszírozási mechanizmust, 30 millió eurót nyújt a kínai kormány évente, mi pedig a Horizon 2020-ból próbálunk ide vonzani kínai eh, kutatókat, illetve európai kutatókat eh, Kínába juttatni, Mexikóval, Dél-Koreával, Japánnal, Brazíliával is aláírtunk ilyen megállapodásokat, 2014-ben pedig ezen megállapodások kb. 16 millió euróra rúgtak. Ez pedig valóban egy nagyon fontos lépés annak érdekében, hogy egy, hogy megerősödjön ez a globális pillér. Nyilván tudják, hogy nagyon sokat beszéltünk a múltban az európai kutatási térségről, most azonban egy más szintre kellene helyezkednünk, a globális kutatási térségről kellene beszélnünk, és a társfinanszírozás kapcsán hoztunk egy döntést, amelyet 2015. júniusában minősítettünk célnak. A célunk az volt, hogy egy közös kutatási térséget hozzunk létre a CELAC országokkal, ami által fokozható velük az együttműködés. Tehát a keleti és nyugati országok megpróbálnak ilyen globális térségeket kidolgozni, ahol a mobilitást is lehetővé tesszük a kutatók számára, és ez kulcsfontosságú a kutatás javítása érdekében. Sokan kérdezik tőlem azt, hogy gyakorlatilag másoknak információkat adunk, tudást, nem félünk ettől, de a helyzet az, hogy ha ma nem osztjuk meg az információt, nem lesz tudás, nem lesz kutatás sem. Tehát az ember ad és kap információt, megosztjuk egymással az ismereteket, így jönnek létre a gondolatok, az elképzelések, amelyeket, az ötletek, amelyeket védeni kell. Végezetül, elnök úr, azt hiszem, hogy a tudományos diplomácia az európai történelem egy fontos része. A CERN egyezményt 1954-ben írták alá, akkor ratifikálták három évvel a római szerződés előtt. Ma pedig Sir Joseph Banks szavaival búcsúznék, aki Benjamin Franklinnel is kapcsolatban maradt, miután Franklin aláírta a függetlenségi nyilatkozatot, és az Egyesült Királyságot ellenségnek minősítette. Azt mondta, hogy két ország tudománya békében maradhat, noha a politikusok háborúznak egymással. Ennyit szerettem volna tudományos diplomáciáról elmondani. Köszönöm, elnök úr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Köszönöm, elnök úr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comissário. Köszönöm, elnök úr. Először is eh, szerettem volna gratulálni önnek ezért a kezdeményezésért, és különös tekintettel azért, mert eh, felmérte annak a fontosságát, amit eh, tudományos diplomáciának minősített. Gyakran megállapíthatjuk, hogy van egyfajta rezisztencia a kulturális diplomácia iránt, főleg a humanista dimenzió iránt. Nem sokan értik meg ma azt, hogy a tudomány egy olyan alkotóelem, amelynek ugyanerre a szintre kell helyezkednie, ugyanarra a szintre, mint a kulturális diplomáciának. Az igazság az, hogy a modern tudomány hozzá kell járuljon ahhoz, hogy egymáshoz közeledjenek az országok. Noha ez a történelem során nem mindig így történt, gyakran háborús célokra használták fel a tudományt, nem elég, hogyha figyelembe vesszük a nukleáris vagy vegyi háború kockázatát, de a tudománynak van egy másik komponense is, ugyanis hálózatban működik, és a különböző országokból a tudósok, kutatók együttműködésével egy ilyen nemzetközi kutatói közösség jön létre. Éppen ezért a diplomácia és a kutatás összevonása számomra nagyon érdekesnek tűnik. Vannak olyan területek, amelyeken nagyon nehezen győzedelmeskedhetünk, de azt kell mondjam, hogy ezen a területen a kutatás terén képesek lehetünk az együttműködés előmozdítására. Elég, ha megnézzük a latin-amerikai országokkal való együttműködést, ezt mindenképpen ösztönöznünk kell, vagy más térségekkel is. Egy kérdésem volna végezetül. Szeretném tudni, hogy a tanácsban, illetve a tanácsban a tagállamok hogyan viszonyulnak ehhez az elképzeléshez. A nemzeti kutatási diplomáciát hogyan lehet bevonni ebbe a közös kezdeményezésbe? Köszönöm. Euh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak. Azért is, hogy ilyen egyértelműen fogalmazott, illetve a támogatásáért is. Egy kérdésem lenne, beszélt a jelenleg, illetve a jövőbeli együttműködésről, beszélt a közel-keletről, Tunéziáról, Kínáról, azaz olyan olyan országokról, amelyek tudományos szempontból nem járnak annyira élen a kutatásban, mint mi. Gondol-e arra, hogy esetleg Oroszországgal, az Egyesült Államokkal és más országokkal együttműködést alakítson ki, akik élen járnak a technológiai kutatási kérdésekben? Kérdésem tehát, hogy hogyan lehetne egy kicsit nagyobb egyensúlyt kialakítani ezekben a kérdésekben, és nem hagyni, hogy kibillenjen ez az egyensúly. Köszönöm szépen, igen, én is köszönettel tartozom. Ezért a prezentációért két kérdéssel fordulok önhöz. Először is követtem az előttem szólót, illetve a földközi tengerre szeretnék rákérdezni. Mi a helyzet a nukleáris kérdéssel? Itt politikai kérdésről van szó, nem pedig finanszírozási ügyről. És azt hiszem, hogy nagyon sokan figyelemmel követik ezt a kérdést. A második kérdés láttuk, hogy a tudományos diplomácia területén mi a helyzet, hogyan lehet együttműködni az európai kutatókkal, hogyan lehet hogyan lehet egy olyan szellemiséget létrehozni, amely az Európai Unió érdekeit próbálja szem előtt tartani. Merci beaucoup. Thank you very much. Uh, so I'll, I'll start. Köszönöm szépen. Portugálul fogom kezdeni a válaszomat, aztán pedig franciául folytatnám, hogy izgalmasabb legyen. Um, Francisco Assis képviselőnek köszönöm a kérdését, és köszönöm azt is, hogy emlékeztetett a tudománya kapcsolatban a meglátásaira. Valóban mi vagyunk azok, akik a legfejlettebbek vagyunk ezen a területen. Gyakran ezzel nem vagyunk tisztában Európában. Az a 7 millió kutató, amely a világon dolgozik, nagy részük, több mint 22 százalékuk európai. És ezek a tudósok alkotják a tudományos ismeretek 30%-át, és a leggyakrabban idézett tudományos cikkeket is európai kutatók írják. Ami az ön kérdését illeti, arra vonatkozott, hogy milyen fogadásban, fogadtatásban részesül a különböző országokban ez a diplomáció. Úgy gondolom, hogy nagyon sok tennivalónk van még hogy a különböző országok is fogékonyabbak legyenek a tudományos diplomácia iránt, és a tudományt, mint a diplomácia egyik eszközét vegyék figyelembe. És úgy gondolom, hogy a tudományos ügyekért illetékes minisztereket jobban be kell vonni a diplomáciai kérdésekbe, a diplomáciai eszmecserékbe. Engem a főképviselő meg szokott hívni az ülésekre, az eszmecserékre, a külpolitikai témájú eszmecserékre, és úgy, mond, úgy gondolom, hogy a miniszterek szintjén is erre kellene törekednünk a különböző tagállamokban, tehát jó lenne, hogyha a tudományos ügyekért illetékes miniszter együttműködne a külügyminiszterrel. Köszönöm tehát. Euh, euh, Ami pedig az együttműködést illeti, ugye az Egyesült Államokra, illetve más régiókra kérdezett rá, más országokra. Az Egyesült Államokkal együttműködünk a különböző területeken, például az egészségügyi kérdésekben, és elmélyült az együttműködés a Nemzeti Egészségügyi Intézettel, a National Institute of Health, szel, illetve más, más szereplővel is. Hogy milyen lehetőséget látok? Nos, azt gondolom, hogy valóban a digitális területen nagyon is éllovas az Egyesült Államok, és ezt megpróbálják kiterjeszteni a hagyományos iparra. Ebben mi erősködünk itt Európában, ez pedig azt jelenti, hogy van itt egy együttműködési lehetőség, amely igen izgalmas lehet. Például a 4.0-as iparban, ipari területeken, a digitális és a fizikai aspektusok összekapcsolódásában. A fizikai ipar területén mi vagyunk a vezetők, a vezető szerepet töltünk be, de nem a digitális kérdésekben, így, így az együttműködés az Egyesült Államokkal valóban, valóban gyümölcsöző és érdekes lehet. És a nem társult országokkal egy is meg, meg kell próbálni együttműködni. Itt valóban az Egyesült Államok egy ö, hasznos partner lehet, és ugyanígy a kutatás és a tudomány területén ezt ki kell aknázni. Ami Oroszországot illeti, most próbálom kialakítani a kapcsolatokat, és ellátogatni Oroszországba, annak érdekében, hogy ezt a tudományos együttműködést folytathassam. Egyébként ez egy történelmi együttműködés, ami pedig a hetes keretprogramot illeti, valóban a, itt a keretek zsugorodását láttuk, meg kell próbálni föntartani ezt az együttműködést. Aztán Gabriel asszony kérdésére reagálnék, aki az Erasmusra kérdezett rá. Nagy híve vagyok az Erasmusnak, és Navracsics Tibor kollégámnak továbbítom is az ön üzenetét, Szerintem ez az egyik legnagyobb és legérdekesebb program, európai program, amely a fiatalokat érinti. Valóban, itt én is mindent megteszek majd, ami tőlem telik, annak érdekében, hogy ezt előre mozdítsam, fölendítsam, de ahogy mondtam, kollégámnak továbbadom majd ezt az ügyet, ezt a kérdést. Néha Néha nehezen kommunikálnak a tudósok. Nagyon nehéz néha valóban egész egyszerű szavakba önteni azt, hogy mivel foglalkoznak, mi, mi történik, pedig nagy a, a, az erő a kezükben, meg tudják változtatni a világot. És most kezd kialakulni ez a generáció, amely az innovációt és megfelelően a kutatás és a tudomány szolgáltába tudja állítani. Kínában például mindig a, a, az legutóbbi konferencia keze, keretében a tudomány és a, az innováció kérdését kapcsolták össze. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hiszen tudomány és innováció nélkül nem lehet az emberek életkörülményeit javítani. Köszönöm biztos úr a tájékoztatást. Úgy gondolom, foglalkoznom kell ezzel a rendszerrel, a diplomáciával, a kultúrpolitikával. Itt sok feladat vár ránk. Talán a következő ülésen is megbeszélhetjük, hogy eh, hogyan kívánunk ennek nekifogni, és hogyan tudjuk az együttműködést kifejleszteni. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy időt szánt ránk, és mindenkinek most kellemes ebédszünetet kívánok.